Buongiorno, la seduta è aperta. Mindenkit üdvözlök, megnyitom az ülést. Üdvözlöm a tanácsot, illetve a bizottságot. A napi renden első pontként szerepel a tanács és a bizottság nyilatkozatai az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból címmel. Azonnal meg is adom a szót Tupurainen miniszterasszonynak a tanács nevében tessék, öné a szó. Honorable Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ismét itt vagyunk, és megint az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséről beszélünk. And many citizens and businesses continue to suffer. Sajnálatos ez a helyzet, és a bizonytalanság, amit ez a Brexit helyzet okoz, ez senkinek sem jó. Júliusban új kormányt kapott és új miniszterelnököt az Egyesült Királyság. Sajnálatos módon az egyre világosabbá válik, hogy ezzel nem vált világosabbá, könnyebbé a helyzet, nem látszik még a megoldás. Az ír határ problémája sem látszik megoldódni, az Egyesült Királyság új javaslatokat nem tett ez idáig. Továbbá a londoni parlamentben megosztottak a vélemények. A megállapodás nélküli kilépés kapott egyedül többséget, ugyanakkor a kormányzat nem enged az álláspontjából. Nagyon gyorsan közeledik a határidő, október 31-e, egyre bizonytalanabb a helyzet, ahelyett, hogy világosabban látnánk Szomorú tehát a helyzet, ez nem szabad, hogy a prioritásainkat megváltoztassa, ami nem más, mint hogy véget vessünk a bizonytalanságnak, és a rendben kiléptessük az Egyesült Királyságot. Reméljük, hogy a rendezett kilépés megoldható, még ezért kértük az Egyesült Királyságot, hogy konkrét, részletes, operatív gondolatokat tegyen le az asztalra azzal kapcsolatban, hogy az ír kemény határ problémája hogyan oldódhat meg, miközben a nagypénteki megállapodás tiszteletben tartás megmarad, és az Egyesült, az egységes belső piac szabályai sem sérülnek. Nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan alakul majd a helyzet, ezt el kell ismerni. Október 31-én nagyon könnyen előfordulhat megállapodás nélkül az Egyesült Királyság. Már csak azért is, mert a brit kormányzat újra és újra csak azt mondja, hogy hajlandóak kilépni megállapodás nélkül is. Ezért, hölgyeim és uraim, fel a felkészülést gyorsítani kell, véglegesíteni kell nemzeti és uniós szinten is. Készen kell állnunk arra, hogy tényleg megállapodás nélkül lépnek ki brit eh, barátaink az Európai Bizottság legutolsó intézkedés csomagjáról meg kell állapodnunk. Az új jogalkotási aktusok az új intézményi ciklus elején igencsak megnehezíti a dolgunkat, ugyanakkor bízunk abban, hogy ha együttműködnek az Európai Unió intézményei, akkor igenis eredménnyel járhatunk. Bizatónak tartom azt, hogy a két intézmény milyen gyorsan tudott megállapodni az előző Brexit-tel kapcsolatos javaslatokról. A soros elnökség az önök együttműködésével készen áll arra, és eltökélt, hogy az utolsó ö, intézkedés csomagot időben elfogadjuk. nagy részt attól függ majd, hogy hogy alakul az EU és Egyesült Királyság kapcsolata, hogy megállapodásra vagy anélkül lépnek el ki, de nekünk minden forgatókönyvre fel kell készülni, és a legfontosabb prioritások az állampolgárok jogainak védelme, az brit pénzügyi vállalások tiszteletben tartása, és az egységes belső piac integritásának megőrzése, illetve az ír sziget stabilitásának megőrzése. Ez kell, hogy maradjon a prioritás számunkra. A bizonytalanság és az ezzel járó feszültségek újra um, próbára teszik az Európai Unió egységét és kitartását. Éppen ezért ki kell tartanunk, nem szabad két oldalon megállapodásokat kötni, bármennyire is vonzónak tűnnek ezek, hiszen közös a célunk, az, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt az említett intézkedéscsomagot. Hölgyeim és uraim, zárásképpen még annyit hadd említsek meg, hogy a tanács és az álláspontja és az önök állás foglalása nem áll távol egymástól. Ez is jól mutatja, hogy a két intézmény Brexit ügyben mennyire hasonlóan gondolkodik. Köszönöm szépen a figyelmüket, és érdeklődve várom a mondandójukat és a vitát. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, most pedig Juncker elnöké a szó. Köszönöm szépen, hogy megjelent a házban. Jó reggelt kívánok, elnök úr, képviselőasszonyok, képviselő urak. Köszönöm szépen a meghívást, mindig öröm számomra, hogyha önökhöz szólhatok, hogyha parlamenthez és a parlamenttel beszélhetek. Az el elmúlt évek során az Európai Bizottság mindig számíthatott a parlament tisztánlátására és támogatására, együttműködésére. Ez érvényes az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos munkánkra is. És ez a ház tudom, hogy továbbra is nyitva áll a munka előtt. Michel Barnier és jó magam hétfőn Johnson miniszterelnökkel ebédeltünk. Nem fogja meglepni önöket, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy az Egyesült Királyság továbbra is megállapodást akar. Ugyanakkor mindenképpen ki fog lépni az Európai Unióból október 31-én megállapodással vagy annélkül. Ez azt jelenti, hogy a no deal kockázata továbbra is valós. Szervusztok, barátaim! A no deal veszélye továbbra is valós. Az Egyesült Királyság kormánya talán ezt a döntést hozza, de az Európai Unió sosem fogja ezt választani ezért arra összpontosítok, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megállapodás kötessék, a megállapodás továbbra is kívánatos, és úgy gondolom, hogy lehetséges. Tapsoljanak, nem tapsolnak? Nem lepheti meg önöket az sem, az sem lepheti meg önöket, hogy a fő kérdés a védőháló a backstop kérdése. Mindenki hallott már erről, de nem mindenki emlékszik rá, hogy a 27 tagállam és az Egyesült Királyság kormánya miért állapodott meg benne. A backstop olyan működő megoldás, amit egy gyakorlati probléma miatt kellett bevezetni, Írország problémája miatt, ami nem vetődött volna fel, hogyha az Egyesült Királyság nem dönt úgy, hogy elhagyja az Európai Uniót. A backstopnak három ö, célkitűzése van. Először is ne jöjjön létre az Írszigeten fizikai határ, maradjon fenn az egységes piac integritása, és mindenek előtt Írország helye ezen a piacon. Ö, az észak-déli együttműködés, gazdasági működés, az egész ír sziget gazdasága továbbra is zökkenőmentesen működhessen, ez elengedhetetlen a nagypénteki megállapodás fennmaradásához, az ír békéhez. Mondtam Johnson miniszterelnöknek, hogy nekem nincs érzelmi kötődésem a backstophoz, de világosan elmondtam, hogy továbbra is ragaszkodom a célokhoz, amik miatt a backstop megszületett. Azt kértem a brit miniszterelnöktől, hogy működőképes, valós, írásbeli javaslatokat nyújtson be, amely alternatívát jelenthet. Amíg ilyen javaslatot nem kapunk, a szemébe nézve őszintén nem mondhatom azt, hogy valós előrelépés történt volna. Nagyon sok cikk jelent meg, különösen a brit sajtóban, mi szerint barátságos, konstruktív és részben pozitív volt a megbeszélésünk. A bizottság továbbra is készen áll arra, hogy éjjel-nappal dolgozzon némi szünetekkel azért, hogy politikai és technikai megoldást találjunk. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog ez. Nagyon kevés az időnk, de biztos vagyok benne, hogy meg kell próbálnunk. Azt kértem a brit miniszterelnöktől, hogy pontosítsa, hogy milyen alternatív megoldást gondol javasolni és a szó nemes értelmében azt kértem, hogy politizáljuk az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalásokat. megbízva Michel Barnier főtárgyalót, illetve a Brexit ügyi brit minisztert a tárgyalások továbbvitelével, hogy ne csak egyetlen szakmai szinten folytatódjanak ezzel. 2016. júliusában a 27-ek úgy döntöttek, hogy hiba lenne minden energiánkat a Brexitre fordítani. 27-ek unióját erősebbé kell ugyanakkor tenni, hogy az állampolgárok életminősége tovább javulhasson. Két hónappal később itt a parlament előtt beszámoltam az unió helyzetéről, és elmondtam, hogy milyen javaslataim vannak a jövőre nézve. Kivételes alkalom volt ez Bratislavában, Pozsonyban az EU állam és kormányfői egyhangulag üdvözölték ezt a beszédemet az EU 27 tagállama így két és fél évet töltött az Egyesült Királysággal való tárgyalással, megpróbálva útakat, megoldásokat találni. Az Európai Unió nagyon egységes volt a célokat tekintve, és a leginkább érintett tagállamok iránt nagyon szolidáris. Ez az egység nagyon drága, nagyon fontos számunkra, ez az egyik legfontosabb kincsünk, és fent fogjuk tartani az elkövetkező hetek során is, és úgy gondolom, hogy ezt a házat is ezt fogja vezérelni a jövőben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Juncker elnök. Most pedig a főtárgyalónak, Michel Barnier-nak adom meg a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm mindannyiukat! Miniszterasszony, köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy Juncker elnök úr nevében kiegészítsen pár szóval a mondandóját. Visszatérve röviden két olyan pontra, amely kulcsfontosságú jelenlegi brit barátaink a futatott tárgyalások során. Írország és Észak-Írország kérdése, illetve a másik, hogy hogyan alakulnak majd a kapcsolataink az Egyesült Királysággal, hiszen egy új partnerséget kell építeni ezzel a fontos országgal, baráti, szomszédos országgal. Juncker elnök úr emlékeztet emlékeztetett bennünket, hogy Johnson minisztere elnök úr a backstop megszüntetését vagy valami mással történő helyettesítését szeretné. Az Egyesült Európai Unió, illetve az Egyesült Királyság egy évvel ezelőtt megállapodtunk a backstop ügyében. A 28 állam és fő egyértelmű támogatását kapta meg, és az önök parlamentjének is a többsége megszavazta, támogatta ezt. Rettenetesen fontos ez mindannyiunk számára. Miért? Azért, mert Írországban Írországban hozza a legtöbb problémát és kockázatot a Brexit folyamata. Hiszen itt van egyedül szárazföldi határ az Egyesült Királyságnak az Európai Unióval, és tudjuk ennek az előéletét, a történetét, a tragikus történelmét, az nagypénteki megállapodásnak köszönhető, hogy béke és stabilitás honol az ír északír határon. Jean-Claude Juncker is elmondta, nem ideológiai megközelítésünk soha nem is volt az, mindig is pragmatikusan közelítettünk a problémához azaz a backstop bizonyos fajta védőhálót jelent, egy garanciát arra, hogy bármilyen körülmények között garantálódik az, garantálható legyen az, hogy a fizikai határ újra ne jelenjen meg. A nagypénteki megállapodás, Belfast megállapodás minden dimenzióját meg kell őriznünk a mi egy belső piacunk integritását is meg kell őrizni, illetve a sziget egészének a gazdaságát kell szem előtt tartani, ennek az érdekeit, az észak-dél közötti együttműködést. A brit hatóságokkal egyébként ezt felmértük, hogy az észak-dél együttműködés a az európai költségvetés szakpolitikák az elejétől kezdve támogatják egyébként ezt. A brit kormányzat e hét hétfőn Luxemburgban is elmondta, hogy miért nem tetszik nekik a backstop megoldás. De nekünk az nem elég, hogy elmondják, hogy szerintük miért kellene ezt egész egyszerűen törölni, elhagyni. Nekünk jogi szempontból operatív megoldásra van szükségünk a britek kilépése esetén, amely minden egyes problémát felsorol, minden egyes kockázattal foglalkozik, amelyet a Brexit magában hordoz. És ezen célok érdekében állapodtunk meg a backstopról a Theresa May kormányzattal. Konkrét példákat is hoznék halászati és agrárminiszterként ismerem ezt a területet. Minden élő állat, minden termék, élelmiszer, amely Észak-Írországba érkezik Nagy-Britanniából, nem csak Írország szigetére érkezik meg, hanem egyben a luxemburgi, lengyel, dán vagy német piacra is belép ezzel automatikusan és éppen ezért valamilyen ellenőrzést kell végeznünk annak érdekében, hogy megvédjük az európai fogyasztókat, az élelmiszerbiztonságot garantáljuk, az állatjóléti intézkedéseknek e, érvényszerezzünk, az állatbetegségektől megvédjük az egységes belső piacot. Ezt várják e, tőlünk e, az írek és a britek egyaránt. Tehát ezért mondom el újra is nyugodtan, hogy a backstop megoldás olyan konkrét garanciákat kínál, amelyre szükségünk van nekünk, illetve az Írszigeten élő polgároknak a béke és a stabilitás a mindennapos gazdasági kapcsolatok, a mindennapos élet érdekében, nem is beszélve a 27 tagállam fogyasztóinak a biztonságáról, az élelmiszer és termékbiztonság, a nemzeti költségvetések védelme érdekében, hiszen a külső határok védelme, az egységes belső piac külső határainak védelme is olyasmi, amit természetesen garantálni kell. A brit miniszterelnök kérdései, megjegyzései nem találnak süket fülekre nálunk, hogy a backstop demokratikus vagy nem demokratikus. Az észak ír intézmények támogatásának elnyerése vagy garantálása, ez pont a britek feladata. A kilépési megállapodásban több rendelkezés is szerepel a különböző intézmények, bizottságok, amelyek a backstop aktiválása esetén mind-mind munkába lépnek, hogyha erre sor kerülne. Juncker elnök úr után én is csak azt tudom mondani, hogy természetesen mi rendelkezésekre állunk a briteknek, minden javaslatot meghallgatunk, és egy nappal átéve hajlandók vagyunk dolgozni annak érdekében, hogy előrelépést, haladást érjünk el. A legfontosabb számunkra, mondom befejezésképpen, közös ambíciónk és célunk az, hogy stratégiai partnerséget, új kapcsolatokat építsünk az Egyesült Királysággal a Brexit után, a kilépés után. A kilépési szerződés mellett van egy politikai nyilatkozat is, amelyet az Egyesült Királysággal együtt írtunk alá novemberben, tavaly novemberben, amely lefekteti a gazdasági együttműködés, az ágazati együttműködés, a rendőri igazságügyi együttműködés, a védelmi együttműködés és külpolitikai együttműködés alapjait. A gazdasági fejezetben ez a partnerség a e, tulajdonképpen egy free trade agreement, egy szabadkereskedelmi megállapodás formáját kívánja érteni, és a jelenlegi szöveg ö, e, lehetőséget ad arra, hogyha megvan a közös ambíció, a közös akarat arra, hogy valóban egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás létre jöjjön. Hogy pontosan milyen formát ölt, azt természetesen nem tudjuk. A gazdasági kapcsolatainkban nagyon fontos, hogy egyenlő versenyfeltételeket garantáljunk mindenkinek. Egy Level playing field, ez egy jól ismert eh, szakmai kifejezés. Mit jelent ez az egyenlő versenyfeltételek, vagy egyenlő feltételek? Emögött eh, bizony emberek eh, szociális kérdések rejlenek, azt jelenti, hogy megfelelő szintű jogi szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy egy formás éjjel szálljon mindenki versenybe a belső piacon. A Theresa May által tett vállalásokra szeretne visszatérni a brit miniszterelnök, a level playing field, azaz az egyenlő versenyfeltételek tekintetében. Az Egyesült Királyság kereskedelmének közel felét az Európai Unióval folytatja. Ha valóban ambiciózus partnerséget eh, szeretnénk, ahhoz kell, szükség van arra, hogy a játékszabályokat, vagy annak az alapjait közösen lefektessük. Egy jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodás esetleges majdani megkötése, hogy hogyan alakul, mennyire lehet ez ambiciózus, és attól függ, hogy mindenki tartja magát ahhoz, amit papírra vetettünk, a szociális költségvetési, vagy akár versenypolitikai kérdésekben. Ez a két nagyon fontos kérdés, amelyet rögtön az elején kiemeltem. A Boris Johnson által vezetett brit kormányzattal erről próbálunk most tárgyalni. Egész egyszerűen arra emlékeztetnék mindenkit zárásképpen, hogy az elejétől kezdve egy rendszerezett rendben zajló kilépést szeretünk volna, nem egy megállapodás nélkülit. Nem szabad alábecsülni a következményeit annak, hogy milyen megállapodás hiányában történő kilépés esetén milyen hatásai lehetnek ennek. britek eh, milliói élnek eh, az uniós eh, tagállamokban, az ő jogaikat is biztosítani kell, ezért van szükség egy szabályozott kilépésre. Amit a 28-ak eldöntöttek költségvetési szempontból, azt a 28-aknak kell állniuk, tehát vannak költségvetési vállalásai a briteknek, amit tartani kell. Írország kapcsán pedig a megfelelő bizalmat szeretnénk lefektetni ahhoz, hogy a politikai nyilatkozatban lefektetett elvek mentén alakuljon az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolata. Hölgyeim és uraim, ezek a kérdések nem oldódnak meg maguktól, ezek nem tűnnek el. Politikai eh, nyilatkozat vagy megállapodásban lefektetett kérdések, az ír béke a belső piac védelme Írországban, az állampolgárok jogének védelme, vagy a költségvetési vonzatok, ezeket egy jövőbeni partnerséghez előtte ezekről meg kell állapodnunk. A Brexit még ebben a parlamenti ülésteremben is hallottuk, hogy elméletben milyen következményei vannak, elképesztő bonyolultsággal bír ez a folyamat, költségvetési, emberi, jogi következményei szinte felmérhetetlenek. Három évvel a brit népszavazást követően, hölgyeim és uraim, nem szabad úgy tenni, mint hogyha a tárgyalások befejezettek volna. Nekünk őszintén és komolyan kell folytatni az állandó egyeztetést a brit barátainkkal, átlátható módon a 27 tagállam bevonásával a miniszterasszonynak és a soros elnökségnek is köszönöm azt, hogy lehetővé teszik, hogy a Brexit irányító bizottsággal valóban átlátható módon tudjuk folytatni a tárgyalásokat. Az önök parlamentjét is bevontuk a folyamatba, így is marad ez. Elképesztően bonyolult tárgyalási folyamat ez, amelyet úgy tűnik, hogy minél hamarabb le kell zárnunk. Köszönöm, Benyé úr. Most pedig hallgassuk meg a frakciók véleményét. Természetesen ebben a szakaszban nem lehet kékkártyás kérdést feltenni. Manfred Weber következik, tessék. Tisztelt elnök úr, bizottsági elnök úr, Barnier úr, tanács képviselője. A három évvel ezelőtt bekövetkezett népszavazás után azt mondták a Brexit hívei, hogy az EU-nak vége, az EU megosztott, az EU nem tudja, mit akar. Most pedig látható már, hogy a, nem az EU egységével van baj, hanem a munkahelyek hagyják el az Egyesült Királyságot, az emberek hagyják el mindenki sajnálatosnak tartja. Ha nem is mindenki, de a többségünk itt a plenárison sajnálatosnak tartja a Brexitet, de a választások során fontos érv volt, hogy nagyon sok bizonytalanságot okoz, hogyha valaki megkérdőjelezi az Európai Uniót, ez egy ostoba megközelítés. Hétfőn Juncker elnök Barnier főtergyaló és Johnson miniszterelnök újra áttekintették a helyzetet itt a parlamentben amikor a jelenlegi helyzetről beszélünk, az Európai Parlamentben vagyunk, és nem az alsóházban, a Commonsban. A Brexit hívei azt mondták, hogy a Westminster átveszi az irányítást, most pedig bezárták Westminstert. Hölgyeim és uraim, van még egy nagyon fontos meggondolás, ami elgondolkodtat, mégpedig az, hogy a népet a miniszterelnök képviseli, és a nép akaratát kell végrehajtani. 51 százalék a többség, ezt tiszteletben kell tartani, de 51 százalék a népszavazás eredményénél nem jelenti a teljes népet. A teljes népet a parlament képviseli, a parlament plenáris ülése, ahol az érdekek kiegyenlítődnek. Ott képviselik a népet. És hogyha még az is elhangzik, hogy a nép akaratát kell végrehajtanom a parlamenttel szemben, akkor itt egy elvi kérdés vetődik fel, és a helyes megközelítés a mai világban, mai társadalomban azt jelenti, hogy a vezetés nem megosztottságot, hanem egyesítést jelent a mai társadalmakban, és ez igencsak elgondolkodtat a nagy-britanniai fejlemények kapcsán. Az Európai Néppárt számára világos, hogy a mai állásfoglalást támogatjuk, Michel barnier köszönöm a munkáját, Guy Verhofstadtot és nak is köszönetet mondok, és a többi kollégának a Brexit Steering teamben a parlament megint egységesen tudta álláspontját képviselni, a meghosszabbítást csak akkor fogadjuk el, ha ez jól indokolt, és azon feltételek mellett állunk, amelyek az eddigi szerződésben szerepeltek, a jó érvek mellett állunk, de van egy intés, amit ki kell mondanom, hogyha az új javaslatokról vitázunk, akkor világos kell, hogy legyen, hogy az EU nem engedheti hogy az európai szociális, illetve környezetvédelmi sztenderdekkel szemben bármely ország is dömpinget valósítsa meg, ez nem történhet meg. A Brexit kiszámíthatatlanná vált, és ezért a legrosszabb forgatókönyvre kell előkészülnünk. A brit politika, ha nem kerül ki ebből a zsákutcából, akkor kérdés, hogy hogyan lehet az embereknek visszaadni ezt a lehetőséget, hogy Nagy-Britannia jövőjéről döntsenek. Köszönöm. Köszönöm. Garcia Perez elnök asszony következik, tessék önni a szó. Köszönöm. Elnök úr, a megállapodás nélküli Brexit rossz hír lenne valamennyünk számára, de különösen katasztrófális lenne az Egyesült Királyság számára, és ez nem csupán a mi véleményünk a brit kormány legújabb jelentése figyelmeztet, hogy mi történhet a legrosszabb forgatókönyv esetén, a megállapodás nélküli kilépés esetén ugye itt a Lamas csatornával kapcsolatos forgalom szenvednek károkat, az élelmiszerek, gyógyszerek területén is problémák lépnének fel, a legsérülékenyebb rétegek szenvednék el mindezt, és jogbizonytalanság alakulna ki több százezer olyan brit állampolgár számára, akik az EU-ban élnek, illetve azon európaiak számára, akik az Egyesült Királyságban élnek. nem azt akarom, hogy egyes képviselők változtassák meg magatartásukat ezen helyzet kapcsán. Én csupán tiszteletet kérek, nem vagyok naív, nem kérem tehát azt, hogy a parlamentet tartsák tiszteletben, hiszen egyesek régóta nem teszik ezt. Azt kérem, hogy a népet tartsák önök tiszteletben, kerüljék el a bizonytalanságot, azt, hogy megszenvedje a nép mindennek a következményeit és kerüljük el, hogy teljes káosz alakuljon ki. Ebben az összefüggésben a plenes ülés Európa barát erői kérik az 50-es cikk kiterjesztését, egy meghosszabbítást, hogy egy katasztrofális forgatókönyvet elkerüljünk a megállapodás nélküliség idejére hogyha Nagy-Britanniában van idő új népszavazás megtartására, vagy új parlamenti választásokra, akkor számíthatnak a támogatásunkra a jelenlegi felelősnek. Van neven, és nem más ő, mint Boris Johnson. Görögországban azt hallhattuk, hogy egy ember karaktere a sorsa is. Ezzel egyetértek, mert Churchill is mondta ezt. Aztán, hogyha megnézzük az elmúlt idő fejleményeit, úgy tűnik, hogy Boris Johnson szétrombolja az Egyesült Királyság és Európa többi része közötti történelmi testvéri viszonyt. Dolgoztunk azon, hogy a Brexit következményeit enyhítsük, a parlament részéről az SND frakció azt kéri Boris Johnsontól és kormányától, hogy garantálja az EU-s polgárok megszerzett jogait, akik az Egyesült Királyságban élnek. Számunkra ez egy alapvető kérdés, és nagyon aggasztanak ezek a zűrzavaros ellentmondásos nyilatkozatokat, nyilatkozatok, amelyeket a külügyminiszter mondott az október 31-i utáni időszakot illetően a polgárság soha nem fizetheti meg a politikai vezetők hibáit, ez legyen világos. Prioritásunk a jól rendezett kilépés, a megállapodás jó megállapodás, védi a polgárok jogait, elkerüli az Írországgal való határt, és jól szervezi a pénzügyi feltételeket, ezen kívül védi a belső piac integritását. Mi a Brexitet mindig súlyos történelmi hibának fogtuk fel, most pedig készek vagyunk a brit nép támogatására, hogyha felül óhajtaná vizsgálni ezt a döntést. Boris Johnson miniszterelnök jól tenné, ha emlékezne a Brüsszelben kimondott szavakra, Winston Churchill szájából hangzottak el ezek a szavak mégpedig 45. november 16-án azt mondta Churchill, hogy nincs ok arra, ami miatt ne lehetne létrehozni az Európai Egyesült Államokat, amely majd egyesíti ezt a kontinenst, előzmények nélküli dolog lesz ez a római birodalom bukása után, és ebben az egységben az, a népek a békében és jólétben élhetnek együtt. Elnök, köszönöm, Ferhostat úr kap szót, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Fontos emlékeznünk arra, hogy a brit parlament ajtait lehet, hogy bezárták, az ülésszakot berekeztették, de az Európai Unió továbbra is itt van a Brexit párt és Farage úr itt hangoskodnak, mert Westminsterben erre már nincs alkalmuk. És ha már itt tartunk, Westminsterbe meg se választották őket, ugye? Kedves kollégák, az euroszkeptikusok szeretik az Európai Uniót kritizálni, hogy mi demo, nem vagyunk demokratikusak, és eh, pár pillanat múlva, perc múlva sorra kerülnek, ugyanezt fogják elmondani, mert biztosak lehetünk. Nos, Jean-Claude eh, Juncker eh, vagy Tusk úr sok mindent megtehetnek, de nem zárhatják be az Európai Parlament ajtaját. Az elkövetkezendő percekben majd a szovjet Unióhoz hasonlították az Európai Uniót, most már Strasbourg helyett inkább Westminsterre kellene majd mutogatniuk. Majd állásfoglalást fogadunk el a szavazás során, ezzel újra megerősítve az egységes álláspontunkat a Brexit témájában. Egység mit jelent? Parlament, a bizottság, a tanács és a 27 tagállam egységét. A Brexit rossz. Rossz ötlet, rossz gondolat, de legalább egy pozitívumot találhatunk benne, ami nem más, mint hogy újra egységbe egységesíteti az Európai Uniót, és a Brexittel, a közleménykutatások alapján a Brexittel csak nőtt az európai integráció népszerűsége. A választások során egyértelmű volt az emberek üzenete reformáljuk meg Európát, ne tegyük tönkre Európát, ne lépjünk ki Európába. Ez minden tagállamban így volt, és az Egyesült Királyságban is, mert a 73 megválasztott brit parlamenti képviselőből, európai parlamenti képviselőből majdnem 40-en maradáspártiak. Ezzel el is jutottam a legfontosabb mondani valómhoz, a végeredményhez, a megállapodáshoz. Én remélem, hogy még lehetséges megállapodást kötni. Három előfeltételt szabtunk ennek, erre emlékeztetem önt Juncker úr. Az első az állampolgárok jogainak garantálása britek és európaiak számára egyaránt. És ma el kell, hogy mondjam, hogy egyelőre ezt nem sikerült biztosítanunk. Minden nap olvashatjuk a brit sajtóban az annak példáit, hogy az em, olyan emberek, akik egy-két évtizede jönnek em, az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában, és ezt az úgynevezett letelepedett státuszt, settled status státuszt nem kapják meg. A brit kormányzat legalább ezt a részét a kilépési megállapodásnak másképp kell, hogy alkalmazza. Nem egy bürokratikus, kérelmi procedúrára van szükségünk. Azt várjuk a brit kormányzattól, hogy automatikus regisztrációt alkalmazzon az ott élő európai polgárok automatikus regisztrációját. Tudják önök is, hogy Boris Johnson szereti filmszereplők hasonlítani magát. Az állampolgárok jogaival kapcsolatban neki igazából ki nem a Hulk példáját kellene ö, követnie, hanem egy kedves Mrs. Doubtfire-szerű dadusnak kellene inkább látszani. Olyas valaki, aki számára fontos a rábízottak sorsa. Szükségünk van egyébként egy védőhálóra nem csak gazdasági okokból, hanem azért is, mert fontos, hogy az ír szigeten az erőszak ne térhessen vissza. Felelőtlennek tartom azokat a brit képviselőket, és főként a hardline tarikat, akik ezt nem fogadják el. Michel Barnierhez és Jean-Claude Junckerhez fordulok, meg tudják erősíteni ők is, hogy egyetlen egy olyan javaslatot te, sem tett le a brit kormányzat az asztalra, ami jogilag megállna a helyét, és gyakorlatban működőképes lenne a backstop helyére. Például az, hogy csak agrártermékekre alkalmazzuk a backstop megoldást, hát ez nem megy, ez az szolgáltatások és forgalmának mindössze 30%-át eh, fedne le, és nem lehet egy oldalú sem, ez nem egy védőháló lenne, hanem ez egy eh, eszköz lenne, amely lehetségesé tenni, hogy folyamatosan zsaroljanak bennünket a leendő tárgyalások során. A biztonsági védőháló mindkét irányba kell, hogy működjön, védenie kell eh, az Európai Uniót ugyanúgy. És végezetül Pár szót szólnék arról, hogy hogyan alakul majd az EU és a, az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolata. Fontos emlékeztetni mindenkit arra, hogy az Európai Parlament nem fog elfogadni egy olyan megállapodást az Egyesült Királysággal, ahol a szabadkereskedelem minden előnyét megkapják a britek nulla tarifa mellett, miközben az egészségügyi, szociális, környezetvédelmi normáinkat a jövőben nem akarják vállalni. Erre nem fog sor kerülni, erről biztosítatom önöket. Tudom, hogy vannak olyan britek, akik azt gondolják, hogy ezek az európaiak majd a tárgyalások végén úgyis beadják a derekukat. Lehet, de azért nem vagyunk mi sem teljesen hülyék. Nem fogjuk tönkretenni a saját cégeinket, megvédjük majd ezen cégek érdekeit, a saját gazdaságunkat megvédjük, a belső piacot megvédjük, és nem lesz egy európai Szingapúr. Erre nem fog sor kerülni. Végezetül a Brexit tudjuk, hogyan kezdődött. David Cameron próbálta a konzervatív párt eh, megosztottságát ezzel orvosolni, és láthatjuk a következményét, a brit társadalom teljes megosztottságát hozta el. Mi azt európaiként nem engedhetjük meg, hogy a Brexit megosztottságot hozzon itt az unión belül, az uniós projekten belül. Köszönöm, Verhofstadt úr. Lambert úr következik. a szó, elnök úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Nem mi választottuk a Brexitet de tiszteletben tartjuk a brit választók többségének a döntését. Ennek a legjobb bizonyítéka az, hogy jóhiszeműleg megtárgyaltunk egy megállapodást, ami lehetővé teszi azt a szétválást, amit sajnálatosnak tartunk az Egyesült Királyság és az EU között de szeretném újra elmondani, hogy az Egyesült Királyság döntése, hogy kilép az EU-ból, nem oldja fel a 45 év alatt vállalt jogi kötelezettségeit az EU-n belül, illetve az úgynevezett nagypénteki megállapodás által rárólt kötelezettségeket. Ugye sok ezer ember halálával járó konfliktusnak vetett ez véget a miniszterelnök és képviselői a brit parlamentben úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyják a kötelezettségvállalásaikat. Úgy tűnik, hogy azt mondják az európaiaknak, hogy egy 500 kilométeres rést nyissanak a közös piacon, és adó, szociális és környezeti dömpinget tegyenek lehetővé számunkra. Megérthetik, hogy ez a hozzáállás a 27 tagállam vezetőiben és a mi fejünkben itt a parlamentben nem járt azzal, hogy megfelelő bizalmat éreznénk a tárgyaló partnerek iránt égető sürgősséggel fenyeget a megállapodás nélküli kiválás perspektívája. Ezt különösen a briteknek mondom, akik úgy gondolják, hogy majd a 27 tagállam fog az utolsó pillanatban fogja az utolsó pillanatban beadni a derekát. a belső e, piac e, súlyos sérelmeivel szemben e, azonban lehet, hogy még mindig jobb megoldás. A 27-ek mindig a kisebb kárt fogják választani. több millió brit pontosan tudja, ahogy 11 képviselőjük is elmondta, hogy hol van az ő érdekük, és mit diktál az. A miniszterelnökük, vagy bármilyen felhatalmazott hatóság az 50-es cikk szerinti időszak meghosszabbítását kérhetik, és mindent meg fogunk tenni, hogy ezt lehetővé tegyük. Köszönöm. Köszönöm, Lambert elnök úr, Zanni elnök úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Én mindig furcsán érzem magam, amikor hallom a demokrácia elleni támadásokat itt egyes képviselők részéről. Kérem, ne adjanak nekünk leckéket demokráciáról, a világ egyik legrégibb demokráciájának, a világ egyik legrégibb parlamentjének, amikor ezen parlamentek intézmény, parlament, illetve intézmények az elmúlt években eltértek a demokratikus elvektől, kizárták kizárják a kisebbségeket a képviseletből, vagy olyan döntéshozatali folyamat alakult ki, amelyet gyakran nem a megválasztott képviselők mozgattak, hanem a senki által meg nem választott bürokraták. És ezen arrogancia abban is észlelhető, hogy egyesek nem értik ezt az állásfoglalást, illetve egyesek megfogalmazták ezt a parlamenti állásfoglalást, és ezt most meg akarják szavazni, amelyben szerepel az a kitétel, hogy a Brexit egy sajnálatos esemény. Nos, az önök számára a demokratikus elvek gyakorlása, ennek a csúcspontja egy népszavazás, az egy sajnálatos esemény és önök az angol parlamentnek adnak leckéket a demokráciából, hát ez szégyen teljes. Rendkívül aggasztó dolog az, hogy ez a verzió nem a táplálkozik, amit megtapasztalunk a Brexit kapcsán, hanem az Európai Unió közelmúltbeli története megmutatja, hogy ezen intézmények, illetve az Európai Unió nem tartották tiszteletben a nép akaratát, így például itt van Írország vagy Franciaország példája, vagy a holland polgárok, vagy a görög polgárok példája, hiszen ők Brüsszel erős beavatkozására nemet mondtak, de hát tudjuk, hogy máshogyan zajlottak végül a dolgok. Tehát ahelyett, hogy az angol parlament bezárása miatt aggódnak önök, ez ugyanis szerepel az angol törvényekben. Engem inkább az aggaszt, hogy az Európai Parlamentnek milyen ö, ö, választási eredményei vannak a szabadon meghozott döntések, amelyek nem tetszenek ezen intézménynek, azok valamilyen módon, akár nem ortodox módon is megváltoztatandók önök szerint. Azt hiszem, hogy a Brexit-tel kapcsolatos kulcskérdés az a félelem az európai intézmények részéről, hogy valaki egy más útra léphet, illetve az, hogy az Egyesült Királyság az EU-n kívül megmutathatja, hogy ezek az intézmények talán nem tökéletesek, talán hibákat követtek el, és talán valaki szabadon dönthet úgy, hogy más útra lép, és megmutatja, hogy jobb helyzetbe kerül az Európai Unión kívül. Ez a brit polgárok szabad döntése, nekünk pedig kötelezettségünk, hogy tiszteletben tartsuk azt. Az, hogy most konfliktusba lépünk, vagy akár, hogy meg akarjuk büntetni a brit polgárokat, ahogy valaki akar itt a, az önök közül, csak azért, mert más lé, útra akarnak lépni, hát az nem szolgál dicsőségére az önök által támogatni óhajtandó projektnek. Itt komoly lelkismert vizsgálatra lenne szükség ezen intézmények részéről, és meg kellene érteniük önöknek, hogy milyen mély gyökerei vannak annak, hogy egy adott tagállam úgy dönt, hogy elhagyja az Európai Uniót hogy miért is van az, hogy egy tagállam azt mondta erre a projektre, hogy elég ebből. Önök ezt elkerülhetetlennek, kikerülhetetlennek nevezik, de ennek egyértelmű hibái vannak. Engem inkább a súlyos intézményi gazdaság és politikai válság aggaszt, amely jelenleg sújtja az EU-t. Az intézményközi válság és a parlament, illetve a tanács között, vagy egy belső válság itt a parlamenten belül, amikor is azt látjuk, hogy a frakciók nagyon meg vannak osztva, és a bizottság elnökét is nehezen tudták megerősíteni, és nem látjuk még a politikai projektet. Ne leckésztessék tehát önök azokat, akik más útra óhajtottak lépni, hanem gondolkodjanak el önök azon, hogy milyen problémák, mélyreható problémák vannak itt ezen intézményeken belül. Különben az Európai Uniónak semmiféle jövője nem lehet. Köszönöm. Van Orden, prego. Van Orden elnök úr, tessék a szó. Uh, uh, Elnök úr, először is köszönöm Jean-Claude Juncker és uh, Michel Barnier pozitív megjegyzéseit. A brit kormányzat szeretne megállapodást kötni, nem akármilyet, hanem olyat, ami a brit parlamentnek és a brit embereknek elfogadható. Minél hamarabb meg kell ezt oldani. Október 31-én ki kell lépnünk. Március 29-én, aztán április 15-én Eh, kellett volna kilépnünk, október 31 ig az utolsó dátum, hova halasszuk ezt tovább. Vannak, akik azt gondolják, hogy ha egy kicsit tovább húzzuk, halasztjuk a dolgokat, akkor majd lesz egy eh, kormányváltás, és az emberek meggondolják magukat. Szerintem áltatja magát, aki így gondolja. Milyen kapcsolatot szeretnének látni a jövőben a britekkel? Pozitívat, barátságon, kölcsönös érdekeken alapulót, vagy ö, eh, mérges keserű partnerek megállapodását képzelik el. Aki részt vesz a folyamatban, és aki igazi megoldást keres, annak meg kell kettőzni az erőfészítéseit a megoldáshoz, ehhez jó szándékra és rugalmasságra van szükség mindkét oldalon. Az Európai Unióban minden lehetséges és semmi sem lehetséges. Igazából csak politikai szándék és akarat kérdése. Az EU-s állampolgárok ügyében maradhatnak szívesen látott vendégeink továbbra is, megvédjük a jogaikat. Több mint egy millióan kaptak már letelepedett státuszt a kérelmezők közül, és a többiek számára van bőven idő, hogy ezt kérelmezzék. Az Európai Uniónak hasonlóan nagyvonalú megközelítést kell alkalmazni a brit polgárokkal szemben. A megoldandó probléma az északír e, e, és ír határ. Senkinek sem fontosabb a béke, mint az északír állampolgároknak és a brit kormánynak. A belfaszti megállapodást, vagy más néven nagypénteki megállapodást e, nagyon fontosnak tartjuk, ehhez tartjuk magunkat. Ez egyébként ez a megállapodás nem beszél a határól. A paritás alapján működik ez, és a két Északi ír közösség együttműködésén alapul. És ne felejtsük el, hogy az Északi országban élők többsége unionista, büszkék arra, hogy északírek és britek egyszerre, és ezek is akarnak maradni. Vannak, akik ebben a házban, mintha ezt elfelejtették volna. Tehát mind az Egyesült Királyságnak, mind az EU-nak kreatívan kell gondolkodnia ahhoz, hogy alternatív megoldásokat találjunk a védő eh, hálóra. Én inkább így szeretem hívni a backstopot. Nem szeretem a Verhofstadt állásfoglalás, semmi hasznosat nem tesz hozzá folyamathoz ezen a ponton. Egy Brexit irányító csoportot szeretnénk mi látni, amely teljesen demokratikus, valóban reprezentatív és eh, bölcsek eh, bölcs gondolatok jönnek onnan, nem csak a régi mantra. A végső megállapodást nem csak a brit parlamentnek, hanem az Európai Parlamentnek is jóvá kell majd hagynia kollégák, mondom mindannyiuknak, akik kormányzati erőket képviselnek, itt az ideje, hogy mindenki munkához lásson, ragadják meg a telefonjukat. Bárnyi úrnak nem instrukciókra van szüksége, hanem megállapodásra. A tanácsnak kell most már valamit tennie, mielőtt október 17-én leülnek tárgyalni, vagy megállapodni friss, új, izgalmas partnerségi viszonyt hozhat ez az EU és az Egyesült Királyság között. Fontos, hogy az előttünk álló években ez mindenkinek az előnyére váljon. Presidente Sirdevan, prego lei la parola. Sirdevan elnök úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Amikor új képviselő voltam, és hallottam, hogy mi hangzik itt el a Brexitről, elhangzott, hogy egy birodalmat kell szétrombolni. Ugyanakkor a Brexit kapcsán elmondhatjuk, hogy az Egyesült Királyság évtizedek óta a legnagyobb verseget tapasztalja meg. A munkavállalók, nyugdíjasok és akár a kis és középvállalatok fogják megfizetni a számlát azért a válságért. Ez a politika amely sem a britek, sem az európai nép érdekét nem szolgálja. Hát Boris Johnson kormánya nagyon jól tudja, hogy ez az művelet, ami egy rossz James Bond film címe lehetne, ez azt mutatja, hogy a brit kormány azt gondolja Tudja, hogy lesznek szociális nyugtalanságok, ellátási problémák az élelmiszerek és a gyógyszerek területén, de a brit kormány mégis ezt a politikai stratégiát követi, és ez egy teljesen elhibázott út. Itt nem absztrakt dolgokról beszélünk, hogyha a Brexitről beszélünk megállapodással, vagy anélkül. Itt arról beszélünk, hogy például egy német vagy lengyel beteggondozó nem tudja, hogy kap-e még tartózkodási engedélyt Nagy-Britanniában, hogy ott az egészségügyi rendszerben dolgozzék. Itt a munkavási engedélyekről van szó, vagy egy brit nyugdíjasról, aki nem tudja, hogy mi lesz a nyugdíjával, ha az EU-ban él. Arról beszélünk, hogy egy belfeszti család akik a gyerekeiket iskolába szeretnék küldeni, a jövőben talán félniük kell, hogy az utcán majd valami történik, ahogyan a polgárháború éveiben történt. Ha önök ezt a politikát folytatják, erről beszélünk itt, hogyha kemény Brexitről beszélünk, és a brit politikának végre tennie kell valamit ez ügyben. És tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nagy-Britanniáról sok minden eszembe jut, például egy értékes demokrácia, amely ellenállt a fasizmusnak, persze ez egy gyarmati birodalom is elnyoldalakkal, hosszú történelemmel. John Keynesre is gondolok, ugye Karl Marx annak idején Londonban talált menedéket, felhostott kollégát hallgatván, a, biztosan nem gondolok Hulk figurájára, ez hogyha az írországi békefolyamatot meg akarjuk őrizni, és a polgárok jogait, akkor csak ezt egy józan politikával érhetjük ezt el, és ezért én teljes mértékben támogatom az Európai Parlament állásfoglalását. Köszönöm a figyelmet. Grazie. Köszönöm. Sincsics képviselő következik a függetlenek részéről. Köszönöm. Most a Brexitről beszélünk volt néhány kísérlet, hogy a brit népszavazás eredményét szétromboljuk, ez teljesen elhibázott. Mi is ennek a logikája? Meg lehet ismételni kétszer, háromszor, négyszer is ezt a népszavazást, de hát a, a választók már döntöttek. Ez egy abszurd demokráciai értelmezés lenne. Most a brit külügyminiszter szavait idézem a második világháború alatt, aki azt mondta, hogy lehetnek megállapodások, szavak, de csak az ágyuk szava az, ami a döntő. Ezen népszavazásnak igenis érvényesnek kell lennie, érnie kell valamit, és tisztelni kell a választók akaratát, a polgárok akaratát. Ugye itt 22 képviselő támogatja a Brexitet a parlamentben, és azt hiszem, szerintem igenis sokat mond a brit nép akaratáról. Ez már a múlté, ez a népszavazás, most tekintsünk a jövőbe. Van der Leyen asszony néhány héttel ezelőtt beszélt itt a közös külpolitikára, hogy miket kell végrehajtani. Azt hiszem, hogy ez nagyon veszélyes. Von der Leyen nem határozhatja meg, hogy Horvátország mit is gondoljon Bosznia-Hercegovináról, Szerbiáról, Iránról, az USA-ról, Máltáról, bármely más országról. Ez egy olyan út, amely teljesen szétrombolja tovább is a viszonyokat, a további centralizáció vagy federalizáció útja. Valaki azt mondja, hogy veszélyes az euroszkepticizmus, lehetséges, de az eurofundamentalizmus is veszélyes, Merkel módján vagy más módon. Mm, itt újra kell definiálni a viszonyokat, a politikát, és hogyha ez megtörténik, akkor a Brexit csak kezdete lehet ennek a folyamatnak. Ez fontos, hogy ez a folyamat minél gyorsabban lezajoljon, és így egyetlen ország sem szenvedi ezt meg. Köszönöm. Two minutes, Madam Hubner. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Most vitát tartunk, és az, ezen a napon szavazzuk meg az ötödik EP Brexit állásfoglalást, miközben a brit parlament felfüggesztésre került. Micsoda paradoxon mondhatnánk. Igen, meg vagyok győződve róla, hogy a legtöbben sajnálatosnak tartjuk itt a házban, hogy a Brexitre sor kerül egyáltalán, és rendezett Brexitet szeretnénk, ha már muszáj bekövetkeznie a parlament elkötelezetten együttműködik Michel Barnier-val, köszönet is illeti Michelt a megállapodásnak, mindazokra ki kell térnie, akiket érint a Brexit, különösen az állampolgárokra, a kisvállalkozásokra, de az állampolgári jogok jelentik a fő szempontot számunkra soha nem fordult még elő, és azt kell, hogy mondjam, hogy érthetetlen is egy modern állam kilépése egy preferenciális üzleti övezetből, piacról, lehető legkisebb rendbontás, legkisebb problémák nélkül kell ennek lebonyolódnia. Hogyha sikerül eh, megállapodni, akkor lehet folytatni a munkát a jövőbeli kapcsolat kialakításáról. A backstop egy olyan utolsó eh, esetre vonatkozó eszköz, ami a megállapodásnak részét kell, hogy képezze, és sajnálatosnak tartom, hogy a brit kormány nem állt elő alternatívával, ami működőképes lenne, és megvalósítaná a backstop célkitűzéseit. Továbbra is türelmetlenül várjuk, hogy megtegyék javaslataikat. Még van esély a megállapodásra, ki kell mondani, hogy a megállapodás nélküli kilépés teljes mértékben a brit kormány felelőssége lenne kedves kollégák, akármennyire is felkészülünk a no deal-re, csak csökkenthetjük annak a hatásait. Nem fogjuk tudni megoldani az állampolgári jogok, az ír határa, költségvetés rendezés problémáit. A miniszterelnök azt mondta, eh, hogy hisz még a megállapodásban. Bízom benne, hogy a partnerség is megvalósul. Eh, sajnos eh, kicsúsztunk az időből, mondja az elnök asszony, és 14-en kértek spontán hozzászólási lehetőséget, úgyhogy azt kérem, hogy amikor a kalapácsot használom, akkor fejezzék be a hozzászólást, illetve legyenek csendben, hogyha ezt kívánom jelezni. Silva Pereira következik. Kérem, tartsa be az idejét. Köszönöm, elnök hogy megint itt vagyunk, és a Brexitről beszélünk. Demokratikusan, szabadon és nyíltan kell beszélnünk erről, mint ahogy azt minden parlamentnek képesnek kell lennie. Az Európai Parlament az egyetlen teljesen operatív parlament, ami képviseli ma a brit állampolgárokat. Az a közös állásfoglalás, amit a szocialisták a nagy politikai frakciókkal együtt nyújtottak be, jól mutatja, hogy mennyire egységesek vagyunk a brit kilépés sajnálatos folyamatának ügyében. Teljes mértékben tisztebben tartjuk a britek véleményét, de hogyha sor kerül Brexitre, akkor annak mindenképpen rendezetten kell történnie, hiszen hogy ha megállapodás nélkül lépnek ki a britek, az nyilvánvalóan a legrosszabb megoldás mindenkinek. Boris Johnson-tól hallhattuk, hogy az EU-val e, meg akar állapodni, de az ír backstop nélkül. Ha nem, akkor is a hónap végén, következő hónap végén kilépnek az EU-ból, így vagy úgy. De hogyha Boris Johnson valóban komolyan gondolná azt, hogy szeretne ö, megállapodni, akkor az következő napokban akkor egy gesztust tett volna irányunkban, és egy jogilag megfelelő és a gyakorlatban alkalmazható megállapodástra tett volna a javaslatot, és így sajnos nem bizonyította, hogy komolyan gondolja a megállapodás nélküli kilépés elkerülését. Tehát akkor fogalmazzunk világosan. Ha megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból az Egyesült Királyság, akkor az a brit kormány felelőssége lesz, senki másé. Elnök asszony, az alsóház és a felsőház is elfogadott egy jogszabályt, amely arra kötelezte, hogy ki, meghosszabbítást kérjen a kilépési záradék alkalmazásában, hogyha nem történik megállapodás. A brit nép soha nem adott felhatalmazást a kormánynak arra, hogy megállapodás nélkül lépjünk az Európai Unióból, most már a parlament sem adta meg ezt a felhatalmazást. Éppen ezért üdvözöljük azt a tényt, hogy a most elfogadandó megállapodás, illetve állásfoglalásunk egyértelművé teszi, hogy az 5-ös, 50-es cikk értelmében adott meghosszabbítást mi támogatjuk csak azért, hogy ne megállapodás nélkül lépjenek ki. Politikai megállapodást kell találni, és hogyha eljött az ideje, akkor az emberek kezébe kell újra adni az irányítást annak érdekében, hogy ők mondják ki az utolsó szót a Brexit ügyében. Köszönjük szépen! Gibson asszony kap szót egy percre. Veszélyben vagyunk, óriási veszélyben. Óriási veszélyt leselkedik az Európai Unióra és az Egyesült Királyságra egyiránt. Annak a veszélye, hogy amiatt, hogy a Brexitbe belefáradtunk, hajlandóak legyünk arra, hogy bármi áron, de véget vessünk ennek a folyamatnak. Ez veszélyezteti a stabilitást, a jogállamiságot, a demokráciát, a parlamentek szuverenitását, az emberek, az állampolgárok jogait is. Ezért arra kérem a kollégákat, hogy ezt az indítványt támogassák, hogy lépjünk túl a Brexit fáradtságunkon. Az 50-es cikk értelmében adott meghosszabbítással biztosítsuk azt, hogy kapjon elég időt a brit kormány arra, hogy megállapodjunk, hiszen ez a brit mini diktátor elhallgattatta erőszakkal a brit parlamentet. Ez nem jó nekünk, egy megállapodás nélküli kilépés igazi katasztrófa lenne. A megfelelő időt érdemes elkülöníteni arra, hogy valahogy a fennmaradó időben esetleg ezt megfordítsuk és megállítsuk. Két percre Smith úr kap szót. President, uh... Tisztelt elnök, aztán köszönöm szépen. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok. A Brexit a kezetektől fogva frusztrációt okoz, sajnálatos és szomorúságot okoz a skótok szempontjából nagyon nagy igazságtalanság, és ugyanis mi, mi és az északírek is arra szavaztunk, hogy maradjunk a nemzetek közösségében, a béke szent és nem sérthető meg működőképtelen Westminster, amely te, abszolút nincs már harmóniában a világgal, amiben élünk. Sajnálatosnak tartom, szeretném, hogyha egy szörnyű hibát elkerülhetnénk az Egyesült Királyság és az EU számára. Mindenhol azt hallom otthon, hogy a Brexitet végre meg kell valósítani ez eh, egy eh, értelmetlen eh, gondolat, legalább rendezetten kell kilépni akkor, hogy csökkentsük a károkat. Sajnos van egy rossz hírem, nincs jó Brexit, nincs fenntartható, tartós megoldás. A konzervatív pártnak semmilyen terve nincs a fenntartható, hosszú távú jövőbeli kapcsolatra. Hogyha a Brexit bekövetkezik, akár megállapodással, akár anélkül, ezt örügynek fogják csak használni, a skótokkal, az érekkel szemben, a szociális dömping, a gazdasági dömping, a környezeti dömping azonnal beindul. Nincs jó Brexit, nincs jó megoldása ennek a helyzetnek. Nem tudom támogatni a mai állásfoglalás tervezetet a jó szándékuk ellenére. Nem hiszem, hogy a kilépési megállapodás működni fog Skóciának. Több esélyt kell adni, több időre van szükség, nekünk, hogy visszafordítsuk a Brexitet. Kérem, adják meg ezt az időt. Befejezték? kérdezi az elnök. Befejezték? Ki tette ezt a megjegyzést? kérdezi az elnök. Elnézést, képviselők, de én vezetem az ülést, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Beck úr, három perc. Tisztelt elnök asszony! Nagy-Britannia káosz előtt áll, óvnak a brit, britek, és gúnyolódnak a német médiabeliek, hasonlóan, mint a Brexit népszavazás előtt. Az első következmények már fenyegetőek. Nagy-Britannia a harmadik legnagyobb német exportpiac, és az USA-val leg, együtt a legjövedelmezőbb. Az EU többi részére számára a második legnagyobb exportpiac. A kemény Brexit esetén több tízezer német munkahely me- mehet veszendőbe, főleg az autóiparban. A brit nettó befizetés kimaradása esetén, amely 10-12 milliárdot tesz ki, a költségek mindenek előtt Németországot fogják majd sújtani. Miért áll, miért áll, ellen az egy az Európai Unió miért nem akar baráti megállapodást kötni. Az Egyesült Királyság talán túlságosan hitt az Európai Unió jó, jó szendékában, amikor elfogadta a tárgyalási menetrendet, illetve az uniós állampolgárok jogaival kapcsolatos kitételeket. Mi volt az Európai Unió válasza? Az ír backstop megoldását főzték ki Brüsszelben. De ki hiszi el azt, igazán is komolyan, hogy a sporadikus vagy elektronikus VAM e ellenőrzések erőszak és, erőszakot és terrort hozdának újra Írországban. Még maga Michel Barnier sem hiszi ezt el, aki arra próbálja használni a backstopot, hogy egy állandó vámi e unióban tartsa Nagy-Britanniát, vagy egy második népszavazást kényszerítsen ki a pénzügyi és politikai establishmenttel szembe menve, és a bevett politikailag korrekt véleménnyel szembe menve, a britek 52-48 százalék arányban megszavazták a kilépést. Pont ugyanazzal a többséggel, amivel az Európai Parlamentben eh, megszavazták eh, von der Leyen eh, asszonyt az Európai Bizottság elnökének. 17,4 millióan szavaztak a Brexitre. Ennyi brit még soha nem szavazott semmi mellett. Michel Barnier egy minden eh, hájjal megkent tárgyaló, de egy vazalus állammá próbálja tenni az Egyesült Királyságot, vagy óriás, re, rengeteg munkahely szűnne meg az, az Európai Unióban. Vagy ez, vagy az, egyik végeredmény sem elfogadható. Lundgren úr, egy percben. Brexit. Köszönöm szépen. A Brexit, tehát egyfajta állóháború jellemzi az EU és Nagy-Britannia között. Nehéz konkrét javaslatokkal előállni. Egy fél évszázaddal ezelőtt egészen más helyzetben voltunk, akkor ugyanis az Egyesült Királyság nem akart az EU tagjává válni hasonló okok miatt, mint most. Akkor ugyanis az Egyesült Királyság a Vámunióhoz sem akar csatlakozni protekcionista okok miatt. A szabadkereskedelem volt az, amire törekedett. És ehelyett konkurenciát akartak teremteni, és egy EFTA térséget kialakítani például Svédországgal együtt. akkoriban csak néhány száz munkatársra volt szüksége, ez, és nem több ezerre, mint a mostani helyzetben. A brit polgárok döntöttek, ezt el kell fogadni, és most eredményeket kell felmutatnunk. Elnézést, de szigorú kell, hogy legyek. Anderson asszony, másfél perc. Köszönöm. Az ír útlevelemben az szerepel, hogy születésénél fogva mindenkinek joga, aki Írországban született, hogy az ír néphez tartozzon. Mint ez az állásfoglalás egyértelműen kimondja, mi írek Észak-Írországban jogosultak vagyunk az EU állampolgárságra ott, ahol élünk. A backstop alapvető fontosságú, hogy a fizikai határ felállítását, visszaállítását megakadályozza. Az egész ír gazdaság és az észak-déli együttműködés megvédje mm, mégis akaratunk ellenére ki kell lépnünk az EU-ból. A mm, parlament nagyon fontos, hogy kimondja állásfoglalásában, hogy az észak-írek legitim döntést hozhatnak arról, hogy milyen jogállású legyen a terület, ahol élnek, az önrendelkezésüket. A nagypénteki megállapodás, a brit és az ír jog is elismeri. Az Európai Tanács kimondta, hogy az ír újraegyesítés esetében mind a 32 ír megye az EU-n belül maradna. Francia Macron elnök és azt mondta, hogy a Brexit legegyszerűbb megoldása az ír újraegyesítés lenne. Lord Ashcroft véleménye pedig azt mutatja, hogy a többség támogatja az ír egyesítést. Ez egy demokratikus megoldás lenne, és kérem, tartsák tiszteletben az erre irányuló tárgyalásokat. Farázs úr! Egy dolog teljesen világos, amit Junckertől és Bárnyétől ma reggel hallottunk, az nagyon közel áll ahhoz, hogy a október 17-i csúcson backstop ügyben megállapodás szülessen. Mindkét oldal tárgyalási sikerként próbálja majd ezt beállítani. Érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy ez a szerződés még a backstop nélkül is nagyon rossz üzlet nagy-Britanniának, hiszen így az Európai Unió szabályain belül maradunk, ragadunk, az Európai Bíróság fennhatósága alatt maradunk, és a kilépési megállapodásban mindenben beadjuk a derekunkat. De a legrosszabb az, hogy a jövőbeni kapcsolataink a jóhiszeműségen alapulnak majd. Az önök kezébe helyezzük a sorsunkat, az önök kényekedve szerint alakul majd a mi jövőnk is. És Európa szerte, amit látunk és hallunk, az bizony nem azt mutatja, hogy meg lenne a jó szándék. Gondolok itt a luxemburgi miniszterelnök szavaira, aki egy brit miniszterelnököt elképesztő módon próbált megalázni, és Macron úr az Elizé palotában tegnap hősként fogadta. A számomra világos, hogy Bárnyé célja az volt az elejétől fogva, egyébként azt ma reggel is elmondta, hogy a Vámunióban maradjunk, rekedjünk, és azt kell mondjam, az attól félnek, hogy a vámunióból, a belső piaci szabályokból kiszakadunk, és így versenyképesebbek leszünk, és sokkal gazdagabbak leszünk az Európai Unión kívül, mint voltunk benne. Ferhofstadt úr, az Európai Birodalomnak nem akarunk része lenni. A népszavazás eredményét akkor tudjuk csak garantálni, hogyha feketén-fehéren kiléptünk október végén, és utána majd beszélünk a kereskedelemről, illetve a jövőbeni kapcsolatainkról. Mr. González. González Pons másfél percben következik. Önt. Amikor fiatal diák voltam, és elkezdtem politizálni, akkor számomra uh, Nagy-Britannia volt a demokrácia mintapéldája. Ez ma már nincs így. A brit demokrácia uh, csak árnyéka önmagának, mert, és ez köszönhető az olyan politikusoknak, mint Farage úr. A második világháború óta legsötétebb időket éli Nagy-Britannia. Bezárták Westminstert, felfüggesztették a parlamenti ülésszakot. A brit parlament zárva van, mi nyitva vagyunk, így nehéz tárgyalni. Ezért kell ma angolul beszélnünk, mert nem csak az európai polgárokat képviseljük ma itt, én a spanyolokat, hanem a briteket is. A brit demokrácia háza is ma egyben az Európai Parlament. A nacionalista politikusok, akik a saját határaikon nem látnak túl, az ő kezükbe került a brit demokrácia. A legrosszabb félelmeink válnak valóra. Mi mindig jó hiszeműen jártunk el, sosem hazudtunk. Michel Barnier, Jean-Claude Juncker, a tárgyaló csapat igazi gentlemanekből áll, nem csak szakemberek, hanem gentlemanek. Nem tudom, hogy a brit miniszterelnök ugyanezt elmondhatja a saját csapatáról. Nem hogyha meghosszabbítást kérnek a britek, akkor ezt nem fogjuk ellenezni, csak tudnunk kell, hogy milyen okból és milyen uh, hosszú meghosszabbítást kérnek, mert több időt nem vesztegethetünk a brit miniszterelnöktől. Azt kérjük, hogy tartsa tiszteletben a brit parlamentet, és arra kérem, hogy tartsa tiszteletben a demokráciát Európában, mert a Brexit már nem csak katasztrófa, ennél sokkal több. Mr. Köszönöm szépen, lejárt az ideje. Korbett úr, két perc. Tisztelt elnök asszony, kaotikus politikai helyzet állt elő jelenleg Nagy-Britanniában, de a kollégák ne gondolják egy pillanatig se, hogy ez a miniszterelnök vagy az a csapat oda át a brit nemzetet képviselik. Nem és bár Johnson úr azt állítja, hogy megállapodásra törekszik, semmilyen valós megállapodást nem javasolt. Bármilyen megoldást elutasít a brit eh, parlament eh, olyan eh, jogszabályt alkotott, ami megakadályozza a megállapodás nélküli kilépést, és a határidő kitolásának kérését írja elő számára. Ő, a miniszterelnök ráadásul kisebbségi kormány párt vezet. Minden ellenzéki párt, a skót nacionalisták, velszi nacionalisták, liberális demokraták, munkáspárt, a új népszavazást akarnak. Ez fontos megegyezni. Attól függetlenül, hogy mennyire frusztráló a brit kormány és miniszterelnökének viselkedése. A brit emberekre figyeljenek, a közvélemény változik, az új népszavazás indokolt, az új népszavazás indokolt, mert a Brexit egyáltalán nem úgy néz ki, mint amúgy azt bemutatták ezek az emberek oda át a kampány idején. Azt mondták, hogy az egészségügyre egy csomó pénz fog érkezni éppen fordítva, hogy új munkahelyek fognak létrejönni, egyáltalán nem, egy csomóan elmennek. A kilépés, pártolók egész más mondtak, mint ami most történik kérem, hogy tartsanak ki mellettünk, és adják meg a halasztást, ami szükséges a megoldáshoz. Lejárt az ideje, mondja az elnök. Egy percben Long asszony. Tisztelt elnök asszony! Észak-Írország pro-európai képviselője vagyok. A többsége a választóknak az EU-ban akart maradni. Az Európai Uniós tagság nagyon fontos számunkra, és közös identitásunk kész, részét képezi a nagypénteki megold, megállapodást az európai függetlenségi és együttműködési elvek alapján kötötték, és ezt fenn kell tartani. A DUP azonban nem hajlandó velünk beszélni. Uh, ellenezték a nagypénteki megállapodást és szembe mennek a többséggel, a backstopot is elutasítják. Nincs jó Brexit, de a megállapodás nélküli Brexit Észak-Írország számára katasztrofális lenne bár a brit kormány azt mondja, hogy nem probléma, a határ mentén élők tudják, hogy ez nem így lesz. Meg kell tenni mindent a no deal elkerülésére, időre van szüksége a parlamentnek, és nagyra értékeljük a türelmüket, hiszen minnyájunk jövőire kihat majd, hogy hogyan alakul ez. Jól kell megoldani a kérdést, nem csak valahogy. Kérem a kollégákat, főként az ülésterem ezen oldalán, hogyha beszélgetnek, akkor suttogva tegyék, mert eléggé zavarja azok, azokat, akik itt dolgozni. Próbálnak Skatkétó asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Az elejétől fogva arról szólt a Brexit, hogy visszavegyük az ellenőrzést az országos fölött. Ez egyáltalán nem így alakult. A parlament felfüggesztése, a hatalommal való visszaélés, amit Boris Johnson gyakorolt, azt jelenti, hogy bárhol jelenik meg az Egyesült Királyságban, vagy akár Luxemburgban, akkor nem túl baráti fogadtatásban részesül. A parlamenti képviselőktől, a közigazgatástól, a jogállamiságot garantáltól vették el az irányítást. A Brexit nem adta vissza az embereknek vagy a mm, parlamentnek az irányítást. Gazdag oligarchák kezében az országok nem akarnak adót fizetni, és nem akarják tisztelben tartani az embereket. Kérem, lassítson egy kicsit a tolmácsok kedvéért mondja az elnök. Igen, a környezetvédelmi szabályok, foglal, a munkavállalói jogok és fogyasztóvédelmi jogok, amelyek megjelennek az állásfoglalásomban annyira fontosak. Nem engedhetjük meg a negatív versenyt, ahol az Egyesült Királyság adóparadicsomá válik Európában. Mm, 5 millió európai tragikus módon már nem irányítja a saját életét, velük zsarolják Európát. Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Parlament nem tudta az állásfoglalásában lefektetni az ő jogaiknak tiszteletben tartását. Kaotikus a helyzet Nagy-Britanniában, és a demokrácia is veszélyben van. A bíróság megpróbálja megvédeni a demokráciát. Állásfoglalásunk üzenete az, hogy az Európai Tanácstól várjuk azt, hogy hosszabbítást adjon nagy-Britanniának ahhoz, hogy a demokratikus erők át, az irányítást, és véget vessünk ennek a demokratikus válságnak. Csak mi tudunk szembeszállni Boris Johnson um, zsarnokságával, barátainktól a tanácsban azt kérjük, hogy adjanak nekünk még eh, időt, hogy az oligarcháktól visszagövegyük az irányítást az Egyesült Királyságban. A többség most már maradni akar Európában, ez így tudjuk, meg, tudjuk csak megállítani a Brexit rémálmat. Mr. Madison. Madison úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Az százalék szavazott ugye népszavazásban ki kell lépni az Európai Unióból. A politikai elit az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban megpróbált szembe szállni az emberek akaratával az unióból való kilépésről hozott döntés kötelező érvényű, és a politikusoknak az a felelőssége, hogy e, ennek érvényt szerezzenek. Van, akik azt gondolják, hogy meg kell állítaniuk a Brexitet, őket emlékeztetem arra, hogy az e, a hatalom az emberektől származik, a, az, e, a választók akarata érvényesül, akaratának érvényesülnie kell a demokrácia és jogállamiság témájáról nekünk ne prédikáljanak, amikor a saját házuk táján sincs minden rendben e, ez ügyben. Üzenem ezt a föderalistáknak. Az Európai Unió alapszerződésében mindig szerepelt a kilépés lehetősége. Ugyanakkor az világos hogy a politikusok mindent ők tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a briteket a kilépésben. Guy Verhofstadtok sem gondolhatják komolyan, hogy a öt éven keresztül zsarolhatják az Egyesült Királyságot. Boris Johnsonnak köszönhetően úgy tűnik, hogy megvalósul a Brexit végül. Az alsóház alása a miniszterelnök munkáját, legutóbb például jogtalan, egy olyan törvényt fogadtak el, amely alapján jogtalan lenne egy megállapodás nélküli kilépés. A tanács a meghosszabbítást blokkolhatja. Boris Johnson tárgyalhat egy új megállapodásról, hogy kiléphet megállapodás nélkül. Az emberek hangját meg kell hallgatni, az emberek akaratát nem vehetjük semmibe, hiszen ha ez ha figyelmen kívül vagyjuk az emberek akaratát, akkor ez okozhatja az unió bukását végső soron. Itt az ideje az Európai Unió tartsa tiszteletben a demokráciát, a nemzetek szuverenitását, és valóban úgy járjon el, mint a, amit kövesse a saját elvét. Köszönjük, Zahragyil úr, egy Egy percben, Zahragyil Hat 6 hét van hátra a mm, mm, határidőig. Október 31-én semmi nem történik, akkor az Egyesült Királyság megállapodás nélkül fog kilépni. Ennek ellenére nagyon sokan abban, abba a hibába estek, hogy azt gondolják, hogy van megállapodás, és a britek bolykottálják annak a megvalósítását. Ez nem igaz, nincs megállapodás, csak tervezet, amit háromszor vetett el az alsóház, és a legitim brit kormány ezért azt nem fogadja el a tangóhoz, a tánchoz is ketten kellenek, de pillanatnyilag a britek egyedül táncolnak. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek fel kell kérni a tanácsot, hogy adjon mandátumot a bizottságnak az újratárgyalásra, mert különben 6 hét múlva nagyon káros hatásokkal a gazdaságokra nézve bekövetkezik a megállapodás nélküli kilépés. Köszönöm, Fenegen úr, egy perc a legfontosabb dolog, amit e, meg kell tennünk itt, az az, hogy e, először is, hogy hogy működik a mikrofon, aztán azt, hogy tiszteletben tartsuk az emberek véleményét. Az Egyesült Királyságbeli emberek e, úgy döntöttek, hogy kilépnek, meg kell, hogy értsék, hogy ez borzasztó problémákat jelent a határ mentén élőknek. A legjobb megoldás erre a backstop hogyha kizuhan az Egyesült Királyság, akkor az EU szolidaritását tényleg próbára teszik az események. Jean-Claude Juncker újra a szolidaritásról beszélt. Írország negyedmillió tonna marhahúst exportál az Egyesült Királyságba. Ha ennek vége lesz, akkor más piacokra lesz szükségünk. Van erre lehetőség? Meg kell oldani a problémát, hogyha az Egyesült Királyság kizuhan három, több mint 300 ezer tonna marhahúst importálunk a Mercosur területről. Phil Hogan új európai kereskedelmi biztosnak véget kell vetni ennek a folyamatnak. Köszönöm, vége lejárt az ideje. Dac asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném újra elmondani, hogy nagyon erőteljesen hiszek benne, hogy a rendezett kilépés a legjobb megoldás az Egyesült Királyság az Európai Unió és az ír köztársaság számára is hiszek benne, hogy érdekünk ezt diktálja. Ugyanakkor a kilépési megállapodás nem sértheti az Egyesült Királyság alkotmányos és gazdaságos integritását Észak-Írországot is ideértve. A megállapodás az alapvető demokratikus szempontoknak meg kell, hogy feleljen, és a backstop szembe megy ezzel. Ezt ö, ö, többször ö, megerősítették már az Európai Unió kitart a belfasti megállapodás mellett, ahogy ezt ma is hallhattuk, ez azonban a paritáson alapul az unionista és a nacionalista hagyományok követőit egyformán meg kell hallgatni. Bernie Ahern volt ír miniszterelnök a belfasti eh, megállapodás egyik kidolgozója a tisztelet paritásáról eh, beszélt újra, mert ez mind a két félre érvényes. Az európai intézményeknek eh, küldött levélben, illetve az állásfoglalás ötödik pontjában szereplő levél aláírói között egyetlen unionista párt sem szerepel backstopot elutasítjuk, a nyol, az unionisták 81%-a egy friss közvéleménykutatás szerint elutasítja azt. Barnier úr, van egy probléma, tehát a backstop és ön nem moshatja a kezeit, az elnök elveszi a szót. Sajnálom, Dac asszony, szigorú kell, hogy legyek. Tajáni úr, másfél perc. Elnök asszony, az Alkotmányügyi Szakbizottság, melyet elnökölök, úgy döntött, hogy érvényszerez a polgárok kezdeményezésének, akik az Egyesült Királyságban élnek, belértve az íreket is, és úgy döntöttünk, hogy a brit polgárokat is képviseljük, akik Európában élnek. Parlamentünk kötelessége, hogy hangot adjon ezeknek a polgároknak. 600 ezer honfitársam él az Egyesült Királyságban, foglalkozzunk az északirekkel, vagy az Európában élő britekkel is. Ez ugyanis a demokrácia helyszíne az, ahol a polgárok azt érzik, hogy megvédik őket. És azt azért is meg kell tennünk, hogy csökkentsük a távolságot, amely fennáll ezen intézmények, illetve az európai népek között az AFKO szakbizottság engedélyt kért, hogy az északír határa elmehessünk, azért, hogy biztosítsuk az atéljuket a figyelmünkről, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi is a probléma magja, hogy hogyan lehet megerősíteni a békét. Ez alapvető a backstopot illetően. Fontos ugyanis az, hogy a brit titkosszolgálatban dolgozók is nagyon aggódnak, és tekintettel az, arra, hogy rugalmas határ lesz, védenünk kell vállalatainkat, mezőgazdaságunkat, emlékezzünk a kergen marhakórra, rugalmas határral a belső piac védelme nélkül Európában a gazdaság sok veszélynek van kitéve, és parlamentünknek kötelessége a polgárok és a vállalatok védelme. One minute, Mr. Benefe. Benefé úr, egy percben köszönöm. Elnök asszony, Közeledik október 31-e, Johnson miniszterelnök nem állt elő politikai javaslattal, amelyet hitelesen meg lehetne vitatni az európai vezetők részéről. Növekszik tehát a megállapodás nélküli kilépés veszélye. Ez most a konzervatívok által preferált opció, ugyanakkor az ellenzék Corbyn vezetésével továbbra is kezdeményezésekkel áll elő, sikerrel, hogy ezt a katasztrofális perspektívát blokkolja. Az olasz demokratikus párt, amelyet itt képviselek ebben a vitában, szeretné a 3 millió európai polgárt védeni, akik az Egyesült Királyságban élnek és dolgoznak. Köztük van több mint 600 ezer olasz polgár is és nagyon sok vállalatot is szeretnék védeni, amelyek mindig is kereskedtek az Egyesült Királysággal, és hozzájárulnak országaink jólétéhez. Ha az Egyesült Királyság ezt kéri, mi támogatjuk eh, az 50-es cikk meghosszabbítását, eh, de ez csupán egy eszköz arra, hogy a megállapodás nélküli kilépést megerőzzük egy világos perspektívával. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Keleher. Úr, egy percben. Igen, az állásfoglalást szeretném támogatni, és azt mondani, hogy az Egyesült Királyság azon döntését, hogy képnek az Európai Unióból, elfogadom. Ugyanakkor ezzel kötelezettségek is járnak. Az Egyesült Királyságnak el kell eh, fogadnia, hogy 98-ban nagy demokratikus változások zajlottak, amikor is a nagypénteki megállapodást északon és délen egyaránt támogatták. Ebben a megállapodásban eh, szólunk a paritásról és az északi gazdaságról. Csak hogy kontextusba helyezzük ezt. Nap, mint nap az emberek egy láthatatlan határon ennek eh, át, élik a mindennapjaikat. Ha kiesik megállapodás nélkül az Egyesült Királyság eh, az Európai Unióból, hanem mindennapos kulturális, szociális sportéletünkre lesz kihatása, nem is beszél a gazdaságról. Ezen vita kontextusában, tehát a megállap, az állásfoglalást támogatom, és arra kérem a brit kormányzatot, hogy emlékezzen, hogy a kötelessége az, hogy a nagypénteki megállapodás integritását megőrizze, ne felejtsék el, hogy egy béke folyamatról beszélünk itt. Tehát elfogadom, hogy a britek ki akarnak lépni az Unióból, de azt várom hogy tartsa a nagypéntekkel kapcsolatos vállalásait és kötelezettségeit. Evans asszony egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák! Az Európai Parlamentben 20 éve képviselem Wales-t. Ez óriási megtiszteltetés és óriási kihívás is volt az egyben. De a legnagyobb kihívással most kell szembenéznünk. A Westminster kudarcot vallott, nem védte meg Wales-t látjuk, hogy mi történik a brit parlamentben, de nézzünk ezen túl, lássuk a nagyobb képet. Az elmúlt hónapokban ezrekkel együtt jártuk wales a függetlenség támogatásáért támogatókat gyűjtve. Egyre többen, most már 40 százalék támogatná a Velszi függetlenséget, ha azt jelenteni, hogy Velsz az Európai Unióban maradhat jogunk van dönteni a jövőnkről. A jelenlegi válság közepén a legfontosabb, hogy újra népszavazást írjunk ebben a témában, ehhez időre van szükség. Én ezen fogok dolgozni, és a vesz jövőért Európában. Köszönöm. Mr. Vilimsky. Vilimski úr, egy perc. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy először is értetlenségemnek adjak hangot. Két nagy tárgyaló, az Európai Unió ugyanakkor, az Egyesült Királyság is, mindkettő nagy befolyás gyakorló a nyugati világban, és mégsem képesek arra, hogy egy közvetlen demokratikus döntést végrehajtsanak. Itt két nagy tábor van, egyesek azt mondják, hogy a Brexit jó dolog, a másik tábor azt mondja, hogy a Brexit rossz dolog. Véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy teljesen mindegy, hogy a két tábor mit mond ezzel kapcsolatosan, az a fontos, hogy én mit mondok, az egyetlen dolog, ami mértékadó, hogy mit is akar a brit lakosság nagy része, és szent kötelességünk tiszteletet mutatni ez iránt, a többség iránt a brit lakosságon belül, amely világos döntést hozott. Használják ki tehát az időt október 31-ig, hogy egymás felé elmozduljanak, és eredményt érjenek el a tárgyalásokon, amely hatékony, professzionális és igazságos is, és hagyják abba ezt a színjátékot. Köszönöm. Egy percben, Burzsóa úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyunk tagjai a steering groupnak, és nem szuper demokratikus ez a parlament részéről, de mi is támogatjuk ezt az állásfoglalást. Azt hiszem, hogy mindent meg kell tenni, hogy megállapodás szülessék. A no deal az mindenképp rossz megoldás. Konstruktívan együtt fogunk működni, ha nyitás következik be, a megfelelő rugalmassággal a tárgyalások során, a backstop, backstop kapcsán, tiszteletben tartva a belső piac integritását, ami pedig a jövőbeli garanciákat illeti. Barnyé úr helyesen mutatott rá arra, hogy itt többről van szó, mint magáról a kereskedelemről. Meg kell védeni ugyanis például a kutatás, a tudományos élet együttműködésének biztonságát. Nos, a globalizációt illetően az exportvállalatok ból kevésebbnek van 49 munkavállalója. Many people have here. Dali asszony, úgy gondolom, hogy könnyű azt állítani, ahogy sokan teszik, hogy az őrült britek miatt van a Brexit. Leginkább a neoliberális felállás, a nidzai, a lisszaboni szerződés okozza arról van szó, hogy a privatizáció elharapozott, az emberek egyre kevesebb jövedelemből élnek, a közszolgáltatások színvonala csökken, az egész eu jellemző, ez ne hazudjunk róla. A demokrácia itt a tét, az Európai Unió sem teljesít túl jól a demokrácia terén nem érdekel, hogy a brit establishment felzabálja magát, de a, az embereket hagyjuk élni, és ne jöjjön létre újra fizikai határ, az emberi jogokat ne áldozzuk fel, hogyha a szolidaritásban és az igazságos, szociális, a méltányos Európában hiszünk, akkor hagyjuk el az EU-t, és hagyjuk ott a neoliberalizmust is. Dobné úr, egy perc. Sokat hallottunk ma Ferovstadt császár tervéről, hogy új európai birodalmat építene Johnson úr a Dunfire asszonyhoz hasonlította. Akkor hadd mondjam el, hogy Ferovstadt úr Európa Darth Vader-e. a demokrácia halálát kívánja a 17,4 eh, millió ember nem fogja hagyni, hogy létrejöjjön ez a birodalom. 75 évvel ezelőtt a, az őseink a fasizmus ellen harcolva haltak meg Európa földjén. Most az EU-tól kell megvédeni az Egyesült Királyságot. Egy milliárd eh, fontot költöttünk évente a tagságra. Eh, úgy mond azonos feltételek mellett kellene játszani játszanunk a pályán? Hát hol vannak itt az azonos feltételek? Az Európai Unió nem hisz a demokrációban, a demokráciában. Uh, Je ne regrette rien. Én nem bánok semmit, ki fogunk lépni az Európai Unióban, és ezt, ból, és ezt nem bánjuk egyáltalán. Kelly úr következik. Másfél perce van. Köszönöm, elnök asszony. A történészek majd lehet, hogy a Brexitről azt írják, hogy Hulk és szövetségesei csinálták. Jöjjön bármi október 31-én kilépünk az Európai Unióból, gondolja Boris Johnson, mindegy, hogy milyen következményekkel jár ez az embereknek, a jólétre, a demokráciára és a békére az Ír-szigeten. Ezért írként mondhatom, hogy a többi 26 tagállam szolidaritásáért hálásak vagyunk, ahogy azt Juncker és Bernier is megmutatták itt ma reggel. Hallhattuk, hogy a leginkább érintett tagállam Írországgal szemben szolidaritást mutatnak. Bernier úr egyértelműen felvázolta annak a szükségét, hogy felvázolta, hogy miért van szükség a backstopra, miért elengedhetetlen. A nagypénteki megállapodást követően Írország és az Egyesült Királyság kapcsolatai jóval barátiabbá váltak. Pár évvel ezelőtt, mikor a Felség a királynő Írországban járt, ez volt az ennek egy csodálatos szimbóluma. Remélem, hogyha az Egyesült Királyság az 50-es cikk alkalmazására meghosszabbítást kér, akkor ezt megadja neki az Európai Unió. Már csak azért is, mert így Boris Johnson időt kap arra, hogy olyan rengeteg megoldással előálljon, amiről beszélt, hogy mivel lehetne helyettesíteni a backstopot, és lehet, hogy arra is idő, időt adunk a briteknek, hogy visszaadjuk az irányítást, és egy nem Brexit párti kormányzatot szavazzanak meg. Köszönjük, Barley asszony, egy percben a következő hozzászólón. Köszönöm, elnök asszony! Brit és német eh, kettős állampolgárként számomra égető probléma a Brexit. Foglalkoztat ez bennünket. Az ír backstop a legfontosabb és legproblémásabb ügy, de a backstop csak egy átmeneti megállapodás, amíg a végső megállapodás megoldás, amíg a végső megállapodás megszületik. Akkor miért okoz ez ekkora problémát a brit barátainknak? Miért érzik úgy, hogy örökre az unióhoz láncolják magukat? miért fáj az nekik, hogy nem lesz egy kemény határ Írország és Észak-Írország között. Pont erről van szó, hogy nem csak az Egyesült Királyságról beszélünk a Nagy-Britanniáról, hanem Írországot is érinti ez. Mit tehetünk tehát? pont az ellenkezőjét annak, amit egyes politikusok Nagy-Britanniában, sőt itt ezen házfalai között is tesznek. Egyre agresszívebbek ezek az emberek, ezek a politikusok, egyre több kemény metaforát használnak, mondom ezt, háborús metaforát használnak, mondom ezt németként és britként. Maradjunk békében, jó szomszédok! For one minute. Egy percre loazó asszony Jean-Claude Juncker. Szeretnék köszönetet mondani Jean-Claude Junckernek és Michel Barniernak, hogy eljöttek a parlamentünkbe. A parlamentnek az a privilégiuma van, hogy meghallgathat mindenkit, annélkül, hogy azzal fenyegetnék, hogy felfüggesztik a működését. Felelősen fogunk eljárni, sosem fogadjuk el, hogy az ír sziget szenvedje meg, akár egy fal, akár az erőszak negatív hatásait. Sosem fogadjuk el, hogy az Európai Unió integritása, szolidaritása sérüljön, a békéből, az állampolgári jogokból, az EU szolidaritásból nem fogunk engedni. A barátság diktálja mindig a hozzáállásunkat a brit néphez de nem tudjuk, hogy mit akar a brit kormány, nem tudjuk, hogy fogja-e kérni a Brexit halasztását, és hogy van-e erre oka, nem mondja meg, hogy mikor, hogyan és egyáltalán ki akar-e lépni. Ez a helyzet nem maradhat fenn a tisztelet azt is magával hordozza, hogy egymásnak igazat kell mondani. Kaf úr, egy perc. Tegnap hallottam Bali urat a törékeny békéről szólni emberek és férfiak és asszonyok nap mint nap átlépik a határt Írországban, hogy munkába menjenek. Ennek nem lehet véget vetni. Felhívást intézek Farázs úrhoz és Johnson úrhoz is. Menjenek el a határra, hallgassák meg az embereket, a szívükből jönnek a történeteik és valósak. Észak-Írországban a feszültség mindig jelen van, az erőszak mindig fenyeget Kerr Bailey és Vincent Martin ír kollégák is megtapasztalták ezt, és azt kérték, hogy legyen egy megerősítő szavazás Észak-Írországban. Az Egyesült Királyság hadd lépjen ki, de hadd szavazzunk mi arról, hogy az Egyesült Királysághoz, vagy a szabadkereskedelmi övezethez, vagy mihez tartozunk úgy gondolom, hogy hinni kell abban, hogy elérhetjük a túlsó partot, hogy egy megoldás születhet. Köszönöm, Kaf úr, és gratulálok a költőválasztásához. Egy percben Rinaldi úr következik. Köszönöm, elnök asszony hallgatván itt a teremben a kollégákat, értem, hogy a legnagyobb aggodalom az, hogy a népszavazás megismétlését kérjük az Egyesült Királyságban. Talán az eredmény az lenne, hogy a demokrácia máshogyan működik. Senki nem kérte itt a teremben, amikor Ursula von der leyen megválasztották, csupán kilenc szavazata, senki nem kérte a szavazás megismétlését, még akkor sem, hogyha a parlamentnek a fele nem értett ezzel egyet. Csak emlékeztetnék arra, hogy az Egyesült Királyság javak és szolgáltatások nettó felvevője, amelyek az EU-ból érkeznek. Mit is jelent az, a britek megbüntetése? Kinek fogjuk eladni az autóinkat, az élelmiszereinket, a gépeinket? Próbáljunk tehát megállapodni mindenek előtt, próbáljunk a dolgokat előre vívő módon egyesült erővel haladni. Ha megnézzük a bankrendszert, akkor akár éjszaka is zajlottak ülések, és rögtön megoldást találtunk. Az Egyesült Királyság esetében nem akarunk megoldást találni. Én azt javaslom a kollégáknak, és itt az elnök félbeszakította a felszólalót. Elnézést, kikapcsoltam a mikrofonját, mondja az elnök asszony. Dzsambaszki úr, egy perc, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Az világos és egyre nyilvánvalóbb, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül zuhan ki az Európai Unióból, ez senkinek sem jó, senkinek sem érdeke. Ez hátráltatja majd az exportot, és aláássa a békét Észak-Írországban is kiléphetnek az Európai Unióból, de Európa részei maradnak, NATO tagok maradnak, és szomszédaink, partnereink. Kell, hogy legyen az ír problémára megoldás, és az unió vezetőinek meg kell érteniük, hogy az ír backstop, ahogy azt Barney úr javasolja, vagy javasolta, ez elfogadhatatlan a brit partnereink számára. Szeretnénk rendes megállapodást, de ez csak akkor várható, hogyha a backstop ügyét megoldották. Egyébként fennáll a veszélye annak, hogy az európai gazdaság is meginog, és egymásba vetett hitünk, bizalmunk is. Köszönjük, Rodríguez asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Spanyolország számára a Brexit semmi jóval nem kecsegtet országunkban Gibraltar katasztrofális helyzetnek néz elébe. Ez egy nyílt seb, ahol több ezer ember halad át minden nap, 5000 határmenti ingázó többek között, és nincs megbízható vészhelyzeti terv pénzügyi szempontból sem. Nem tudjuk, hogy hogyan csökkennek majd a nyugdíjak esetleg, vagy az egészségügyi ellátás. Ha az történik, ami történik, akkor nehézség lesz az élelmiszerekkel, a gyógyszerekkel, a vállalatok ellátásával, a turisták közlekedésével. Ez a Johnson féle terv nagyon sok nehézséget mutat fel. Talán a britek vállalják majd felelősségüket, és nem játszanak más emberek életével. Köszönöm, hogy tudom mindannyiukra óriási nyomást gyakorlok, hogy tartsák be a hozzászólási időt, miközben lassítsanak le a tolmácsaink szinte a lehetetlennel is megbirkóznak, de azért az ő képességeik is határosak. Következő hozzászólónk Formenor. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Most először szólok hozzá egy vitához itt az Európai Parlament plenáris üléstermében, remélem, hogy utoljára is. Amikor itt átjöttem az ajtón, akkor láttam egy óriási nagy táblát, szabad választásokat, ez volt a feliraton. De mi értelme a tisztességes szabad választásoknak, hogyha utána nem tartjuk tiszteletben a választók akaratát? Mi van akkor, hogyha a vesztesek nem ismerik el a győztesek győzelmét? Azt hiszem, hogy az elit nem gondolhatja azt, hogy ők mindent jobban tudnak. Elnök asszony, az Európai Unió a demokrácia élharcosának tekintem magát, de mi értelme az egésznek akkor, amikor a saját állampolgárének demokratikus döntését semmibe veszi. Pár héten belül Boris Johnson barátom lehet, hogy a határidő meghosszabbítását kéri Brexit ügyben, hogyha valóban hisznek a demokráciában itt még, akkor el kell utasítani ezt a kérést. Akkor is, hogyha nem tetszik a végeredmény, ha hisznek a demokráciában, akkor álljanak a britek, a brit választók mellett, Köszönöm. I am sorry. Sajnálom, de az első beszédét eh, meg kell szakítanom, de túlfutott hozzászólás időn. Másfél percben Belami úr következik. Derrière les éclats de voix de ce matin. A mai csörték eh, után nagyon komoly, konkrét veszélyek leselkednek országainkra. A brit nép úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót, és erre joga van. Ugyanakkor ahogy a főtárgyaló úr is jelezte, nekünk az összes állampolgár jogait kell mindeneket figyelembe venni, és nem a brit belpolitikát kommentálni nagyon nagy veszély eh, leselkedik eh, az állampolgárokra. A védelmi, a rendőrségi együttműködés is sérülni fog a jövőben. Kevésbé tudjuk majd felvenni a küzdelmet a terrorizmussal szemben, pedig egy stratégiai érdek. A gazdaságunk már most is nehéz helyzetben van, eh, nem érdeke az, ami várható Franciaország a no deal esetén a Nagy-Britanniával kialakuló határon helyezkedik majd el a halászat ban különösen nagy problémák várhatók mindkét oldalon. Több ezer ember tekint most ránk, és egy dolgot várnak tőlünk, az, hogy felelősen eh, hozzunk döntést. Új képviselőként eh, én úgy gondolom, hogy nem új népszavazást kell előkészíteni, hanem megfelelő megállapodást kell kialakítani, és nagyon számítunk rád, Michel, ebben. Köszönöm. Guillaume asszony, egy perc. a kilépés bizonytalanságai között a brit miniszterelnök nyilatkozatai után a parlament fontos állásfoglalást hoz az európaiak. A rendezett kilépést pártolják az ír e, béke tiszteletben tartásával, illetve a külföldön élő állampolgárok jogainak figyelembevételével a vállás pénzügyi kötelezettség kötelezettségvállalásainak is teljesülniük kell. Nyilván más a helyzet, hogyha választásra kerül sor a brit miniszterelnök érthető és felelős javaslatokat kell, hogy tegyen. Úgy gondolom, hogy elég szomorú azt látni, hogy David Cameron három éve nem szólal meg, és szomorúan spekulál, hogy mi történt az ő döntését követően. Egy percben Gary Kano úr. Um, more than 150, Több mint 150 ezer spanyol él az Egyesült Királyságban, és 300 ezer brit körülbelül a Spanyolországban. Farage úr azt mondta, hogy clean break exit, tiszta kilépés, ez számukra nem tiszta, hanem nagyon is problémás lenne. A spanyolokkal beszélve azt hallottam tőlük, hogy a letelepült státusz igazából semmiféle no, rendes jogot, joggal nem ruházza fel őket, őket akkor, hogyha megállapodás nélkül lépnek ki az Európai Unióból. Képzeljük csak magunkat azok helyébe, akik ilyen bizonytalanságban élnek, hogy maradhatnak-e az Egyesült Királyságban, és igen, milyen feltételek mellett. Az Európai Uniónak meg kell védeni az uniós állampolgárokat, mert úgy tűnik, hogy a britek ezt nem teszik meg. Nekünk kell javaslatot tenni, és el kell kerülnünk a megállapodás nélküli Brexitet minden áron, ez katasztrofális lenne minden európai polgár számára. Köszönöm! Köszönjük, egy percre Reintke asszonynak adok szót. Kedves kollégák, legyünk őszinték. Sokan fáradtak már, belefáradtak a Brexit folyamatba, tovább akarnak lépni. Azt gondolják, hogy ha nem adjuk meg a meghosszabbítást, akkor végre kilépnek a britek, és már nem kell foglalkozni ezzel az egésszel. Brexit, ami annyi fejfájást okozott az elmúlt években. De kollégák, ha nem adjuk meg a hosszabbítást, hogyha megállapodás nélkül lépnek ki a britek, akkor nem ér véget a rémálom. Sőt, az Írország és Észak-Írország közötti probléma nem oldódik meg, a költségvetési probléma nem oldódik meg, az uniós és brit állampolgárok jogainak ügye szintén nem oldódik meg. Kollégák, tehát rövidlátók lennénk, hogyha igyánánk kell szolidaritást kell mutatnunk azokkal szemben, azon britekkel szemben, akik az utcára vonultak, és azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a hosszabbítást annak érdekében, hogy a padhelyzetből kilábaljunk, és a jelenlegi problémás helyzetre megoldást találjunk. Köszönöm. I think you get the prize for sticking. Exactly. Pontosan egy perc, öné az első díj, Reinke asszony. Következő hozzászólunk Krasznodebszki úr. Egy perc van. Dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Hallgattam a vitát, és felmerül a kérdés, hogy milyen következtetést vonhatunk le mindebből. Az én következtetésem a következő. Egy szomorú forgatókönyvre kell felkészülnünk, a megállapodás hiányára. Egyesek ezt nem akarják, de vannak kerek, amik erre mutatnak. Ezen történelmi pillanatban felelősséget viselnek egyesek ezért a katasztrófáért, amelynek mértékét még nem lehet előre látni, és mind a két felet felelősség terheli. Azt hiszem, hogy ezt Juncker és Barnier urak is pontosan tudják. Remél, lehetőleg újra felveszik majd a tárgyalások fonalát, és ezen következményeket meg lehet akadályozni, amelyek fenyegetnek minket. A probléma elhalasztás, vagy a végtelenségig halaszgatása bizonytalanságot és káoszt eredményez. Kérem tehát, hogy az elmondottak megfelelően járjanak el. Másfél percben Rangel úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű, hogy nem mi akartuk az Egyesült Királyság kilépését, és még hogyha sajnálatosnak is tartjuk, tiszteletben tartjuk a brit nép döntését. Minden tárgyalásra az együttműködés és a jóhiszeműség jegyében került sor. A lehető legjobb megoldást kerestük mindkét fél számára a brit párnyaló partnereinek jó hiszeműségről tett tanul bizonyságot Michel Barnier csapata. Az európai vezetők mindig tiszteletben tartották a britek jogait. Hogyha nem így történt volna, az sajnálatos és meg kell, hogy vizsgáljuk a javaslataikat, hogyha van javaslatuk, és nyitva állunk a határidő elhalasztása iránt is, de kérjük a kölcsönösséget. Itt az idő, hogy Johnson úr javaslatot tegyen. Nem lenne jó, hogyha amerikai szuperhősnek gondolná magát a populáris irodalmi figurákhoz hasonlítva küzdene, amire szükség van, a az nem eh, Hulk eh, durva ereje, hanem Harry Potter eh, agyafurtsága és intelligenciája. Az amerikai Hulkot tegyük félre elnézést, igazságosnak kell lennem, sajnálom, de kifutott az idejéből, mondja az elnök. Rangel úr Habib úr kérdést tenne fel önnek, elfogadja, akkor 30 másodperc áll rendelkezésre a kérdésfeltevésre, és aztán a válaszra. Habib úr bekapcsolt három éve hallgatjuk, hogy az EU szabályok alapján működő rendszer. Rangel úr azt állította, hogy az EU felkészült arra, hogy másfajta kilépési megoldást is megtárgyaljon, és ne legyen benne esetleg backstop. de a 12 pont a megállapodás tervezetben, ami az október 31-i határidőt tartalmazza, nem tesz lehetővé új megállapodást. Tehát hogyan gondolja ezt a megközelítést? A kérdés feltevésre 30 másodperc elteltével került sor, úgyhogy nem kérem, hogy válaszoljon rá. Moreno Sánchez, egy percben. Gracias, presidenta. Az Egyesült Királyság káoszba süllyed majd, ha a hard Brexit következik be. Ez egyes politikai vezetők felelősség, akik becsapták a polgáraikat, és a saját demokrációk pillérét ingatták meg be zárván a brit parlamentet. Ez tehát nagyon súlyosan károsítja majd az összes európai polgárt, főleg a briteket. A spanyol delegáció elkötelezetten kiáll a mai állásfoglalásunk mellett nemet mondunk a hard Brexitre, és igent a rendezett kilépésre, amely megállapodásokon alapul, melyet, melyekkel mind a 27 tagállam egyetért. Ezek nem tárgyalhatóak, ezek a jogokat garantálják, és a polgáraink védelmét védik a békét Írországban, és elkerülik a fizikai határ visszaállítását Észak-Írországban, garantálják ezen kívül a belső piac integritását. Kedves kollégák, kevés időm van, felhívást intéznék, tehát a brit felelősökhöz, hogy változtassanak irány. Sajnálom lejárt az ideje, köszönöm. Most pedig egy percben Bér asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, a no deal Brexit forgatókönyve valós. Néhány embert leszámítva mindenki egyetért ebben a házban, hogy katasztrofális lenne ennek a következménye az Egyesült Királyságra és a különböző területeire nézve egyaránt. Én nagyon nagyra értékelem a bizottság friss javaslatait, Mi szerint a KKV külön támogatást kapnának ebben az esetben, ezt átfogóan kell megtenni de mindenek előtt őszintén gratulálok a brit kollégáknak a brit parlamentben határozottságukhoz, hogy helyre tegyék a miniszterelnököt, hogy dolgozzon a megállapodáson, vagy adjon második lehetőséget az EU-ból kilépés döntésére. Bízom benne, hogy így lesz, és Isten óvja az Egyesült Királyságot. One minute, Egy percben, Bitó úr. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépését nem zárhatjuk ki novembertől az európai mezőgazdaság és halászatot érő hatások jelentősek lennének, de ezt ne, nem mérték igazán még fel. A marhahús, a bor, a töményszesz esetében súlyosak lennének a hatások, de még nem látunk tisztán. A Mm, marhahús előállítók már így is a szakadék szélén vannak, ahogy Fenegan kollega említette. 50 millió eurós támogatást kell adni neki 2020-ban. Hogan úr aggodalmai legitimek. Az Európai Bizottság tehát sürgősen tervezetet kell, hogy benyújtson az összes a Brexit által hátrányosan érintett európai gazda megsegítésére. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Vrecinová asszony következik. Micro za necelý měsíc a půl dojde k brexitu. Tento fakt je Köszönöm, elnök asszony. Kevesebb, mint másfél hónap múlva sor kerül a Brexitre itt az ideje, hogy ez, e fölött napirendre térjünk. Még akkor is, hogyha sokan itt ebben a házban a közvetlen demokráciát nem tartják túl sokra, pedig egy népszavazásnál szebb megnyilvánulási formája a demokráciának nem nagyon van. A fennmaradó időt arra kell használni, hogy a hard Brexitet megelőzzük, hiszen ez káros lenne nem csak az Egyesült Királyság számára, hanem az ö, ö, egész EU, EU számára ö, és az állampolgárok számára is. Egy megállapodás elfogadásához mindkét félnek rá kell bolintania. Az elég világos, hogy a backstop jelenlegi formája nem elfogadható a britek szemre, akkor változtatni kell rajta. De Lange asszony kap szót másfél percben. Yes, thank you, Madam Chair. Igen, köszönöm. Elnök asszonya, hogy ön is nagyon jól tudja. Annak idején azért kezdtem politizálni, mert a száj és körönfájás ügyében úgy éreztem, valamit tennem kellett. Ez érintette Hollandiát, Franciaországot, az Egyesült Királyságot, az ön hazáját, Írországot is az évszázad elején százezrével millió számra miszárolták le azokat az állatokat, amelyekkel szemben be lehetett volna őket oltani. Vidéki területeken hiába kiáltottak fel az emberek, valahogy nem jutott el a hangjuk Westminsterig. Tehát pont az Európai Parlament volt az, aki az európaiak és a britek érdekét is képviselt annak érdekében, hogy változtassunk ezen a politikán, és együttműködve Northumberland-től hogy megoldást találjunk. Ha előre tekerjük az időkerekét 20 évvel, akkor azt láthatjuk, hogy az Európa párti, konzervatív pártiakat kirakták a saját pártjukból azok, akik még csak részt sem vesznek itt a vitán, Westminster ideglenesen zárva, ezért nekünk kell képviselni a britek érdekeit is, nem csak az európaiakat is. És a többség, barátaim, a britek többsége csak ennek a háznak a többsége nem akar megállapodás nélküli kilépést. Nem fogjuk elfogadni azt, hogy hozzáférjenek a belső piachoz, miközben a környezetvédelmi normákat nem akarják betartani, az állatjóléti normákat nem akarják betartani, illetve a pénzügyi ellenőrzést nem akarják tartani. Northumberland és a frizlandi gazdák megmondják majd, hogy miért gondoljuk így. Köszönöm, egy percben Kumpulan asszony következik. Tisztelt elnök asszony, tagság gal vagy anélkül a britek eh, Európában maradnak. A különböző tagállam képviselőiként eh, mi úgy érezzük, hogy eh, fontos ez a kérdés, és a brit kollégákkal szeretnénk együttműködni. A parlamenti képviselők mindenütt úgy érzik, hogy a demokrácia alapértékeit meg kell védenünk, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tovább. A, a parlament akaratának a többségét képviseli a kormány, Nyugat-Európán ez bevett szokás. Valahogy, mintha ez nem működne az Egyesült Királyságban, elvileg nem kellene aggódnunk, de és ez egy nagy, de úgy tűnik, hogy Boris Johnson miniszterelnök úr el elveszi az irányítást a parlamenttől, elveszi az irányítást a britektől. A brit vezetés a megállapodás nélküli kilépés gondolatával játszadozik, egyre inkább kemény vonalsakká válnak. Nekünk az Európai Unió részéről um, nyugodtnak és egyesültnek eh, kell maradnunk, hiszen ha hosszabbítást kérnek, akkor adjuk meg nekik, talán akkor rendet tudnak rakni, mert most elég nagy a rendetlenség az Egyesült Királyságban és a fejekben is. Következik Csarancova asszony. Děkuji, paní předsedající. Nebo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom megismételni mindazt, ami elhangzott. Úgy gondolom, hogy a többségünk nem akarja a Brexitet, és egyesek abban bíznak, hogy nem is fog bekövetkezni. Az a brit miniszterelnök szívesen a szakadékba löki a, az Egyesült Királyságot, annélkül, hogy megállapodást kötne. Az Európai Bizottságnak mindenképpen fel kell készülnie erre a forgatókönyvre a bizottságnak, a tagállamoknak vésztervel kell rendelkezniük az EU cégei, vállalkozásai számára, és hangsúlyozni kell, hogy több mint 3 millió európai állampolgár él a brit szigeteken nagy egzisztenciális bizonytalanságban. Fogalmuk sincs, hogy november 1-én mire fognak ébredni olyan, mint egy unikorn is, ez semmi nem biztos, minden ködös, az idő pedig kevés, és az EU-ban a türelem is elfogy. Kuzsmiuk úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bizottság elnök úr, biztos úr, a három legfontosabb kedvezőtlen kihatásra szeretnék utalni, ha nem lesz megállapodás. Ugye itt vannak egyrésztről a jogok, az érintett polgárok jogai. Ezen jogokat meg kell védeni, épp úgy, ahogyan az jelenleg történik. Aztán egy nagy hézag, egy vákum lesz az európai költségvetésben, be kell majd fizetni oda pénzeket, 2020-ig ez még a kötelezettségvállalásokból adódik. Aztán a kereskedelem területén is fellépnek majd problémák, nagy kereskedelmi többletünk van, körülbelül 100 milliárd euró ö, mértékben Nagy-Britanniával szemben. És akkor majd a VTO szabályokra kell visszatérni, és újra be kell vezetni a vámokat. Azt hiszem, hogy már ez a három ok is elég arra, hogy az EU gondoskodjék arról, hogy a kilépés megfelelő szerződés keretében történjék. Köszönöm. Niedermayer úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a Brexit-tel kapcsolatban minden fontos elhangzott már az a 27-ek, a tanács, a bizottság, a parlament álláspontja következetes és stabil, ugyanakkor nem szabad elszalasztanunk a lehetőségét annak, hogy olyan megállapodást kössünk, ami csökkenti a költségét a kilépésnek az EU érdekében is. Eh, hogyha van ilyen lehetőség, akkor eh, meg kell eh, ragadni akár csak a népszavazás megismétlésének lehetőségét. A londoni barátainkon is felelősség van, hogy a válságot elhárítsák. Úgy gondolom, hogy a politikusoknak időnként el kellene ismerniük, hogy a személyes érdekek és még a választási győzelem is kevésbé fontosak, mint az ország érdeke. Úgy gondolom, hogy nem csak a politikusoknak, az embereknek többet kellene egymással beszélni, ők nem annyira eltérőek ugyanis az álláspontok, inkább hidakat kellene építeni, és nem falakat húzni. Az utolsó dolog pedig, amit mondanék, hogy a tényeket, az igazságot kellene terjeszteni a hazugságokkal szemben. A civil társadalom szakértőivel, a társadalom képviselével összefogva fel kell lépnünk a tendencia ellen, mi szerint a hamis hírek befolyásolnak. Egy percben Liberacki. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Felteszem a kérdést, hogy egyáltalán van-e joga, nem vonom kétségbe, hogy a Egyesült Királyságnak van joga kilépni az EU-ból, ugyanakkor van itt egy politikai felelősség Európa sorsát illetően a britek részéről, és az a brit felelősség fontos, hiszen itt például majdnem egy millió lengyel van, akik az Egyesült Királyságban élnek, őket meg kell védeni, ezen körül a kereskedelmet és a közlekedést is. De a felelősségtudat ezen hiánya a brit kormány egyik jellemzője. A brit kormány úgy véli, hogy ez nem az ő problémájuk tovább is fenntartják előítéleteiket, nem akarják viselni a közös felelősséget. Nincsenek konstruktív megoldási javaslatok. Alapvető dolog a bizalom. Kérem tehát a brit kormányt, hogy elítsák helyre a bizalmat, hiszen bizalom nélkül nem érünk el jó megoldást. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Kucsuk úr, egy percben kapszott. Köszönöm az lehetőséget, elnök asszony. Eh, három évvel a népszavazást követően egyértelmű üzenetet kapunk a brit polgároktól, nem Nigel Farage a hangadója a brit társadalomnak, nem ő képviseli a véleményüket. Nap mint nap kifejezik az ellenkezésüket a brexit -el szemben. Rengeteg Európa párti eh, brit képviselő itt közöttünk, ez ékes bizonyíték a mindennek. Változásra van szükség méghozzá most, azért, mert a Brexit eh, csak a konzervatív párt belső érdekeit szolgálja, de fogalmuk sincs, hogy pontosan hogyan kellene ezt eh, levezetni. Működőképes megoldástra nem tettek javaslatot, éppen ezért úgy tűnik, hogy a brit kormány nem akar rendezett kilépést. Családok, diákok, európai polgárok eh, bizonyosságot, kiszámíthatóságot várnak eh, negyedmillió bolgár ér az Egyesült Királyságban, ők is csalódottak, ők is szeretnék tudni, hogy mi lesz velük. A Brexit soha nem volt jó ötlet, ezért le kell állítani, ha még lehet. For one and a half... Másfél percre Peters úr kapszott. szót. Elnök asszony, tisztelt kollégák, sok minden elhangzott már, de egy dolog világos. A Brexit nagy kihívás elé állít minket, és a no deal azt jelenti, hogy 1,2 millió munkahely itt az Európai Unióban fenyegetve van. Flandriában 28 ezer munkahely miatt fenyeget ez a dolog. A brit kormány már nem lát kiutat, a saját maguk által választott Brexitből káosz és bizonytalanság uralkodik mindenki számára, az európaiak számára, a vállalatok számára. Most érkezett néhány javaslat, a globalizációs és szolidaritási alapot kellene használni, éppen arra célra, hogy a KKV-kat támogassuk. Az állásfoglalás tervezetben, amelyet teljesen egyetértek a 14-es pontban, világosan az szerepel, hogy amellett emelünk szót, hogy a parlament gyorsan dolgozzék, hogy a KKV-kat támogatni tudjuk, hogy ez egyáltalán lehetségessé váljék, ha valóban sor kerül a no deal-re. De még mindig reménykedünk abban, hogy ez nem így lesz. Köszönöm szépen, egy percben Picula úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három év telt el a Brexit népszavazás után, és meglepett az eredmény. Most mindig egymásra mutogatnak a védkek miatt, de még mindig nem vállalták a felelősök a felelősségüket a Brexit miatt. Berni úrnak gratulálok, hogy az Európai Unió meg tudta őrizni pozícióját ugyanakkor van más, sok más probléma, mint a politikai káosz, a parlament, illetve a demokratikus döntéshozatal alá A brit parlament jelenleg fel van függesztve, nem működik, nehéz itt különbséget tenni, hogy mi a politikai bluff, mi a valódi stratégia, mi a felelősség. Egy dolog biztos, hogy a Brexit biztosan nem növeli az európai kohéziót. Köszönöm. Köszönöm. Uh, Madam colleagues. Uh, European citizens are... Köszönöm szépen, elnök asszony uh, tisztelt kollégák, az európai állampolgárok állnak itt a középpontban, meg kell őket védenünk. Az Európai Parlament mindig is támogatta az EU álláspontját a Brexit-tel kapcsolatban, és osztotta az aggodalmakat európai állampolgárokra gyakorolt negatív hatások miatt. A 27-ek továbbra is egységesek. Most minden korábbinál fontosabb, hogy fennmaradjon ez az egység annak érdekében, hogy a kis és nagy tagállamok állampolgárai, akik Nagy-Britanniában élnek, az ő érdekeik ne sérüljenek az Egyesült Királyság kormányának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a letelepedett státuszt mindenkinek megadják különböző bürokratikus akadályok elhárításával. A hard Brexit, a megállapodás nélküli kilépés következményeivel is számolni kell. Bármennyire is megpróbáljuk elkerülni, mindent meg kell tennünk, hogy az egyenlő védelem akkor is érvényesüljön az EU állampolgárok számára, hogyha az Egyesült Királyság így lép ki. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy az állampolgárok jogai voltak mindig is a tárgyások középpontjában. Köszönöm, Regner asszony egy perc. Köszönöm szépen. Három éve a Brexit kemény vonalasoknak nincs tervük, hogy hogyan is akarják elhagyni az EU-t. A no deal mindenkit sújtani fog. Az Európai Unió garantálja a munkajogot, a nők férfiak esélyegyenlőségét, a munkavállalók jogait, az anyasági szabadságot, a szakszervezeti jogokat, és a többi, és a kemény Brexit-tel ezek a garanciák megszűnnek. A legnagyobb vesztesei a no a nők lesznek Nagy-Britanniában. Nem annyira mobilisak ők, mint a férfiak. Gyakran szociális munkahelyeken dolgoznak, egészségügyben, a kereskedelemben, és gyakran kapnak szociális pótlékot a családtagjaik számára is. Ezért, amíg kinyújthatjuk feléjük a kezünket, addig meg kell ezt tennünk. A kinyújtott kéz még mindig jobb, mint a cinikus, önpusztító harcos mentalitás. Mr. Kürtsasz. Kürtsasz úr, egy perc. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Brexit az majdnem olyan, mint a Grexit, Boris Johnson ugyan egy egészen más politikai táborhoz tartozik, mégis hasonló némileg uh, Alexis Tsiprashoz. politikai előnyként állította be a Brexitet, és mindkét személy esetében volt egyfajta vonakodás, egyfajta ingadozás, és ez ahhoz vezetett, hogy kockázatot vállaltak, és nem mérik fel az egész helyzet következményeit. Rengeteg sorsfordulóért felelősek, és sajnos Johnson nem követi Ciprasz jó példáját. Reméljük még, hogy Johnson javíthat politikáján, és mindenki szemére azt az üzenetet küldjük, hogy a nép mellett állunk. Sáldemor. Sáldemozar asszony. Er e Köszönöm szépen. Az, hogy az Egyesült Királyság Men hvor er det både ærgerligt, ja det er nærmest utilgiveligt, hvis den... Szinte megbocsájthatatlan az, hogy ha megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság, ez elképesztően káros következményekkel lesz rengeteg ember életére, rengeteg munkahelybe kerül majd, rengeteg családot tesz, hoz majd nehéz helyzetbe, rengeteg diák életét keseríti majd meg. Talán több időre lenne szüksége az Egyesült Királyságnak, és nekünk is, hogy megoldást találjunk a hard Brexit elkerülése érdekében, hiszen mégiscsak a gazdaság és elsősorban az állampolgárok érdekeit kell, hogy szem előtt tartsuk. Ezért támogatom azt a gondolatot, hogy adjunk még időt a megállapodás érdekében, próbáljuk elkerülni a hard Brexitet, ez senkinek sem jó. Köszönöm, Warborn úr, egy percben. Köszönöm. Sokat mondhatnánk a Brexitről. Két dologra szeretnék rámutatni. Az egyik a kereskedelmi kapcsolatokat érinti Svédország számára. Nagy-Britannia a negyedik legfontosabb kereskedelmi partner. És ez a kereskedelem munkahelyeket és jólétet teremt egész Európában most 43 nap és 13 óra múlva a kemény Brexit-tel nézzünk szembe, és ez súlyos csapás lenne a jólétünk szempontjából. Örülök annak, hogy az állásfoglalás felveti a hosszabbítás lehetőségét. Fontos az is, hogy ennek meglegyenek az előfeltételei. Úgy vélem, hogy az a meghosszabbítás feltételeit nagyon nagyvonalúan kell értelmeznünk. Szeretném persze, ha a britek az Európai Unióban maradnának, de most függetlenül az EU és Nagy-Britannia jövőbeli viszonyától én mindent megteszek, hogy optimális kereskedelmi kapcsolatokat alakítsunk ki. Köszönöm, következő hozzászólunk Fritzon. Uh, asszony, másról köszönöm. Köszönöm szépen! Läget i Storbritannien az, az álláspont, amelyet az Egyesült Királyság elfoglal, súlyos. Néhány hét múlva a Brexit valódi krest okozhat. A megállapodás nélküli Brexit károsítja a brit és az európai érdeket, a svéd érdeket is, amely nagyon fontos számomra. Ismerjük mindennek a következményeit az emberek számára, a vállalatok számára, nagyon megszenvedhetik a kemény Brexit következményeit. 100 ezer uh, svéd él vagy dolgozik uh, Nagy-Britanniában, és minden nap aggódnak a jövőjük miatt. A britek számára viszont uh, nagyon bizonytalan jövő látszik körvonalazódni. Az Európai Parlament állásfoglalása kiegyensúlyozott, kiemeli a legfontosabb követelményeket. A megállapodás létezik, és van egy bizonyos nyitottság is a politikai nyilatkozatokat illetően. Így megvédhetjük a jövőt. Felhívom Boris johnson arra, hogy vállalja a felelősségét az országa érdekében. McAllister úr egy percben. Igen, köszönöm elnök asszony a lehetőséget, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Nagyon sok dolgot emelnék ki az elhangzottak közül, de az idő hiányában inkább egy dolgot hadd mondjak el, a külpolitika kapcsán Misabárnyi utalt a politikai nyilatkozatra, és valóban a politikai nyilatkozat, amit az EU és az Egyesült Királyság együttesen elfogadtak, egy széles együttműködésről beszél, igazságügyi és rendőri együttműködésről, külső biztonsági védelmi és külpolitikai együttműködésről. Ha megállapodás nélkül lép az Egyesült Királyság, akkor nem tudna együttműködni a brit kormány a jövőbeni uniós védelmi ügynökségi projektekben és katonai projektekben a PESCO keretein belül, sőt, nehéz lenne részt venni az Európai Védelmi Alap projektjeiben. Ezek további érvek, mondom a szélső jobbos kollégáknak, hogy elkerüljük a megállapodás nélkül kilépést minden körülmények között. Üdvözlöm ezt az állásfoglalási indítványt, és köszönöm a kollégáknak a Brexit irányító bizottságban még egyszer a kemény munkát. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Dans úr, egy percben. Köszönöm szépen. Ki a hibás? ezért a helyzetért. Lehetetlen ígéretekkel kezdték, hogy megtarthatják a, megtarthatjuk majd a kereskedelmi kapcsolatokat, de a szabályokra fityet hányhatunk. A világ legnagyobb gazdasági blokkjából akarnak kilépni, és aztán, aki az ellenkezőjét állította, azt kikiáltották csalónak és árulónak, miközben igenis előfordulhatnak gyógyszerhiányok az én hazám fontosabb nekem, mint a Boris Johnson Monsieur Ön szeretne tovább lépni, mi is szeretnénk tovább lépni, és tudom, hogy kollégáim nagy részének elege van ebből az egész folyamatból, én ezt teljesen átérzem és eh, megértem de a kilépési megállapodáshoz az emberek jóváhágyása is szükséges. Az embereknek meg kell újra, mérlegelniük kell újra a Brexit pro és kontra. Adjanak nekünk még ehhez időt, ez az egyetlen kiút. Mr. Sikorski. úr kapszolt egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok Bárnyi úrnak ahhoz, hogy mennyire nagy szakértelemmel irányította a tárgyalásokat a Brexit hívei egy testről akarják levágni magukat. Ők hol testről beszélnek, de valójában él ez a test. A piros vonalaik a briteknek és az EU-nak ott találkoznak, ahol a fizikai határ visszaállításának a elkerülése található Írországban. Úgy gondolom, hogy a megállapodás ezen fog múlni, illetve azon, hogy a brit politikai folyamat eljut-e ideig. Bízom benne, hogy igen, a Brexit hívei, az angol nacionalisták örülnek a megállapodás nélküli kilépésnek, pedig saját miniszterelnökük mondja, hogy el akarja kerülni. Farázs úr és cinkosainak mondom, hogy amennyiben a megállapodás nélküli kilépés tényleg katasztrofális lesz, nem minket okoljanak érte. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, hogy betartják az időkereteket és köszönöm, hogy segítenek betartatni, de nem kell segíteni. Luis de Véza következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Majdnem 70 évvel ezelőtt mi európaiak úgy döntöttünk, hogy politikai uniót hozunk létre. Azért tettük, mert tudtuk, hogy így lehet a legkönnyebben megőrizni a békét Európában és a nemzetek közötti a nemzetek számára egyszer jelentkező kihívásokat felvállalni. Most ilyen az éghajlatváltozás. 2016-ban egy szűk többség arra szavazott az Egyesült Királyságban, hogy kilépnek az EU-ból. Akkor egzisztenciális válságban volt az EU, most három éve elteltével azt látjuk, hogy az Egyesült Királyság van válságban, az EU erősebb, mint valaha, ahogy mások is mondták előttem. Most az a kérdés, hogy Boris Johnson úr készen áll-e arra, hogy az alsóház által elfogadott törvényt megvalósítsa, hiszen tudjuk, hogy a no deal Brexit katasztrofális lenne. Köszönöm szépen, elnök. Egy percben Fitzgerald eh, asszony kapja most meg a szót. Köszönöm eh, sokan elfelejtik, és sokan nem akarnak tudomást eh, venni róla, hogy az erősködő, okoskodó politikusok mögött hétköznapi emberek vannak, akiknek a megélhetése van veszélyben, sőt a béke is, amin ez a megélhetés alapul. Az Európai Unióban az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy akár lesz megállapodás, akár nem, a béke folyamat fennmaradjon az Írszigeten. Nemzetközi szerződés garantálja ezt, ne feledkezzünk meg róla az Egyesült Királyság minden javaslatát szívesen megvizsgálja az Európai Bizottság, viszont az Európai Parlament nem fog jóváhagyni semmilyen olyan kilépési megállapodást, ami nem ad garanciát eh, a béke fennmaradására. Pillanatnyilag a backstop az egyetlen megoldás, ami az asztalra került, amivel elkerülhető a fizikai határ visszaállítása, eh, Westminsterben egyszer elhangzott, hogy amikor az emberek megosztottak, az egyetlen megoldás a megállapodás. Köszönöm szépen, kedves kollégák, most jönnek a spontán hozzászólások, 19-en kértek szót, megpróbálok több mint öt kollégának szót adni, de sokan lesznek csalódottak. Sojdrova asszony, egy perc, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Mindannyian jól tudjuk, hogy a Brexit meggyengíti az uniót. Ugyanúgy, ahogy ezt meggyengíti majd az Egyesült Királyságot is. Farázs urat nem értem, nem tudom megérteni. Hogyan mondhatja, hogy erősebb lesz az Egyesült Királyság, még ha megállapodás nélkül lépnek ki, akkor is. Hát a kisebb európai országokkal szemben lehet, hogy erősödnek, de Amerikával, Kínával, Oroszországgal szemben gyengébbek lesznek. Sajnálom, hogy ez az önök álláspontja, Farázs úr és barátai álláspontja. Amikor az emberek ö, szavaztak erről a kérdésről, akkor nem egy ilyen kaotikus kilépésre szavaztak, ebben biztos vagyok, hiszen ez óriási bizonytalanságot hoz mindenki számára. Hogyha megállapodás nélkül esnek ki az Európai Unióból, akkor valószínűleg egy új megállapodásról kell majd tárgyalni a pénzügyi megállapodást valahogy tető alá kell hozni. Köszönöm, tartsák be a hozzászólási időket. Julie Ward a következő hozzászólónk. A Johnson, Boris Johnson miniszterelnöksége alatt azt látjuk, hogy a populizmus korszaka köszöntött be. Boris Johnson szégyen hozott a pártjára és a hazámra is egy homofób, nőgyűlölő, iszlamofób, veszélyes, bohóc, veszélyes bohóc, akit a lakosságnak kevesebb mint 2%-a választott az emberek életével játszadozik, a megállapodás nélküli Brexit azzal veszélye jár, hogy életmentő gyógyszerek hiánya jöhet be, élelmiszer hiány, az emberek megélhetését teszi kockára. Igen, a Brexit emberek megélhetését teszi majd tönkre, családokat tesz tönkre, és a mm, kormányzat politikát. Dominic Cummings egy nem, meg nem választott tanácsadó dönti el, aki lenézi a parlamentet, így akarjuk az emberek kezébe visszaadni az irányítást? Az intézményekbe vetett bizalom inog így meg. Elnézést meg kell, hogy szakítsam, mert lejárt a hozzászólási ideje. Köszönöm, Julie, lejárt az időd. Kikapcsolom a mikrofonodat. I'm sorry, but fewer people will get sajnálom, ha mindenki ö, túl hosszan beszél, akkor kevesebb embernek tudok szót adni. Newton Dan óra következő. Kérem, tartsa az egy percet. Köszönöm, elnök asszony. Bárnyév biztos úrhoz ö, hoz intéznék, főtárgyalóhoz íznék, intéznék egy kérdést, ha tud válaszolni. Elmondhatjuk, hogy ha megállapodás nem születik, akkor az Európol központja és a brit rendőri elő közötti információcsere véget érne és így ez a szervezet bűnözők lehetőségei eh, megnyílnának? Köszönöm honfitársaim egy apró kisebbségének az viselkedésért elnézést szeretnék kérni, ők nem képviselik a tisztességes britek többségét. A Brexit óriási káosz, a, soha nem tudták eldönteni, hogy milyen fajta kilépést akarnak. Óriási káosz alakult ki, mert egyszerűen nem volt egyértelmű elképzelésük az egész Brexitről. Fontos, hogy az emberek választhassanak a bentmaradás és az esetleges kilépés között megfelelő tisztánlátás mellett. Több időre van szükség. Megállapodás nélküli kiesés az Európai Unióból katasztrofális öm, öncsonkítás lenne. Ezért kérek mindenkit, hogy mindent önöktől telhető tegyenek meg annak érdekében, hogy ezt a katasztrófát elhárítsuk. Köszönöm. Törcs úr, egy percben. Yo quería advertir sobre eh, los, los intentos Szeretnék figyelmeztetni itt a valódi szándékokat illetően, amikor valaki az EU-t úgy akarja bemutatni, mint egy ellenőrzött egységet, ahogyan Ferhofstadt teszi. Ez másokat megijeszthet, akik jól érzik magukat az EU-ban, azonban az EU megreformálását óhajtják, de az EU-n belül maradva. Ha tehát egyesek hangvételét itt hallhatjuk, illetve azt, hogy mennyire nem tartják tiszteletben a brit nép által kifejezett szándékot, amit igenis tiszteletben kell tartani. Nos, mindez félelemmel tölt el. Fontos megállapodásra jutni. Biztosan nehéz lesz ez, de erőfeszítést kell tennünk, jó szándékról kell tanúbizonyságot tenni, mert aztán együtt kell élnünk a britekkel, és ez nagyon fontos a világ védelmét, illetően a nyugat részéről. Nagyon sok dolgot megosztunk velük, nem csupán a kereskedelmet, vagy a védelmet, hanem egyáltalán a jövőnket. Ezen az úton kell tehát folytatnunk. Köszönöm szépen, lejárt az ideje Guzmó úr, egy perc. Sorry, do you want to say something to me? Valamit nekem szeretett volna mondani? kérdezi az Tolmácsok nem hallják a bekiabálásokat. Sorry, colleagues, please. Elnézést, kollégák. Ön nem szerepel a hozzászólói listán, de hogyha jelezte volna a szándékát, akkor megkapta volna a szót. Can I continue with the folytathatjuk a spontán hozzászólásokkal, hogy ne csúszunk ki az időből? Következő hozzászóló, Gorszmó úr, tessék, hogyha készen áll. Szobro Brexit. A britek a népszavazáson kifejezték véleményüket a Brexitet illetően. E parlamentnek tehát nincs joga nyomást gyakorolni, vagy véleményt nyilvánítani ezen népszavazást illetően. A parlamentünk kötelezettsége a népszavazás eredményének tiszteletben tartása, ez a demokrácia tiszteletben tartását jelenti azok a felszólások, amelyek nem ebbe az irányba mutatnak, nem járulnak hozzá kedvezően a probléma baráti megoldásához a Brexitet illetően. Ugyanakkor nincs jogunk parlamentként arra, hogy a brit miniszterelnök felelőtlenségét kövessük, aki a megállapodás nélküli kilépést szorgalmazza, kétségbe vonva a nagypénteki béke megállapodást, vagy akár az brit polgárok jogait, akik az EU-ban dolgoznak, illetve az uniós polgárok jogait, akik Nagy-Britanniában dolgoznak. Az Európai Intézmények kezdve a parlamenten felelősséggel viseltetnek ezen polgárok védelmét illetően. Lejárt az ideje. Milán Mon úr kapja most meg a szót egy percre. Beszéltünk itt a negatív következmények fontosságáról, melyekkel a mindkét fél számára járhat a Brexit. Most beszéljünk a halászatról, a halászati kapcsolatokról az EU és az Egyesült Királyság között. Barnier nagyon jól tudja, hogy miről is beszélek. Ha bekövetkezik a megállapodás nélküli Brexit, ha nem lesz megfelelő átmenet, akkor meg kell próbálnunk csökkenteni a károkat a halászflotánk számára akik a brit felségvizekben halásznak. Tehát meg kell őriznünk a hozzáférést ezen felségvizekhez, talán egy átmeneti megállapodással addig, amíg kialakulnak a két fél között a jövőbeli megállapodások. Tudom, hogy az önöknek nem tetszik, de nekünk igen. Erre szeretnék tehát most kiterni, kitérni. Szeretném nyomatékosítani, hogy az EU egyik célja az, hogy megállapodás jön létre, hogy a felségvizekhez való kölcsönös hozzáférést és a halállományhoz való hozzáférést biztosítsuk. Ezen megállapodás előnyökkel jár a halászok számára, de nem csupán az ő számukra. Sajnálom, de meg kell kérnem, hogy fejezze be. Wallace úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony bármelyik országnak a védelme és a védelem megvalósítása a szuverenitáshoz tartozik szorosan, és a kormányok hatáskörébe. Ezért nagyon aggódom, hogy a mély kormány együttműködött a bizottsággal a népszavazás követően is abban, hogy a hírszerzési képességeket és védelmi képességeket az EU-hoz láncolja egy elszámoltathatatlan Európai Bizottság irányításával. A, a 100, 104-es és 106-os pontok erről szólnak a megállapodás tervezetben. Úgy gondolom, hogy ennek ellen kell állnunk, és az Egyesült Királyságbeli parlamenti képviselőket arra bíztatom, hogy mindenképpen utasítsák el, hogy ez a szörnyű megállapodás hatályba lépjen. Köszönöm a következő hozzászóló a listán. Curtain Darling asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ezen a héten láthattuk, hogy Luxemburgban bujkál a brit miniszterelnök a választói elől a Westminsteri parlamenti vita elől is elbújik. Gondoskodni kell arról, hogy az európai demokrácia életben maradjon, ahogy ebben a házban minden véleményt el lehessen mondani, azt is, amivel egyetértek, meg azt is, amivel nem értek egyet. 2016-ban a népszavazáson győzedelmeskedő párt most a tiszta, egyértelmű Brexit élet mellett érve, de ilyen nincs. Ez sosem lehet tiszta, szörnyű gazdaság és társadalmi rombolást jelentene az északi partoktól a Falkland-szigetekig. Meg kell védeni az embereket, semmi sem tiszta abban a káoszban, amit az egészségügyben okozna, és másutt is. Nincs ezeknek az embereknek mandátumuk, felhatalmazásuk erre a brit embereknek kell dönteni döntenie. Köszönöm ezzel. A spontán hozzászólások idejét lezárom, és a főtárgyaló úrnak, Michel Bernier-nak adok szót, hogy választ adjon a kérdésekre, önni a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, de azért egy percben szeretnék köszönetet mondani a képviselőasszonyoknak, képviselő uraknak. Juncker elnök nevében és az egész tárgyalócsapat nevében, amit három éve vezetek. Fontos ez a vita. Minnyáján értjük, hogy igazából az igazság órája érkezik most el három évvel a népszavazás után a tárgyalásokban. Ez egy súlyos pillanat, komoly pillanat, nyugodtnak kell lennünk, és tiszteletet kell mutatnunk egymás iránt, és ezen fogok dolgozni én is. Köszönöm szépen az összes hozzászólást, figyelemmel hallgattam őket, különösen az Írországból, Észak-Írországból érkezetteket, akik számára a legnagyobb a veszély, amit a Brexit jelent az állampolgárok jogainak kérdésében sem engedhetünk majd a négy szabadságjog össze tartozik. Köszönöm szépen a felszólalásaikat, meghallgattam azokat is, akik más irányban nyilatkoztak meg, és szeretnék választ adni a vádakra, hogy világos legyen minden. Suzanne Farage, Madison kollégáknak mondanám hogy senki sem próbálja megkerülni a brit állampolgárok többségének döntését, hogy kilépjenek az Európai Unióból. Senki nem akarja elszabotálni a Brexitet, senki nem akarja akarata ellenére az Egyesült Királyságot az EU-ban, a Vámunióban, az egységes piacon tartani. Ez az önök döntése, ezt többször elmondtuk, tiszteletben tartjuk, ha sajnáljuk is ezt a döntést. Én sosem értettem, hogy mi a hozzáadott értéke, de tiszteletben tartjuk, legyen ez világos és én arra kaptam felhatalmazást az Európai Tanácstól és a parlamenttől, és ezt a munkát végzem. Juncker elnök irányításával és von der Leyen asszony irányításával a jövőben, hogy megoldást találjunk. De eljött a pillanat, hogy kimondjuk az igazságot itt a parlamentben és az állampolgároknak a Brexit következményeiről. Önöknek is most már az igazságot kell mondaniuk. és a brit állampolgárok tiszteletben tartásáról beszéltek. Nos, nekik, ahogy az összes többi állampolgárnak is, joguk van megismerni az összes következményét a Brexitnek. Sokkal súlyosabbak, sokkal számosabbak ezek, mint ahogy önök beállítják ezt meg kell önöknek is mondaniuk, ezzel számolniuk kell, és a Brexit után önöket elszámoltatják majd az állampolgárok, és nekünk is el kell számolnunk. Hogyha megállapodással következik be a Brexit, és ezen dolgozunk, akkor kevésbé súlyosak lesznek a következmények, mint a no deal esetében. Newton Dunn úrnak azonban azt válaszolnám, hogy felkészültünk a megállapodás nélküli kilépés esetőségére is. A biztonsági Europol ö, együttműködésre is gondolni kell természetesen, ö, és ez még csak egy átmeneti időszak, ami után partnerséget kell kialakítani. Az első és legfontosabb dolog az, hogy mindig és mindenkinek igazat kell mondani. A második kívánalom pedig nagyon egyszerű, jogi megállapodást kell kötni, nem nyilatkozatokat kell tenni, jogi, komoly választ kell adni mindazokra a kérdésekre, amelyeket az a vállás amiről önök döntöttek, felvet Írországra nézve, a halászatra nézve, és minden más területre nézve konkrét és működőképes megoldást kell találni, nem szándékokra, meg kívánságokra, hanem működő megoldásokra van szükség, és ezt várjuk Boris Johnson miniszterelnöktől és csapatától, stábjától. Juncker elnök is említette, hogyha a backstopot kétségbe vonják, akkor alternatív megoldásokra van szükség, amelyek ugyanígy kezelik a problémákat. Nyilván senki sem kételkedik abban, hogy rendelkezésre állunk, és ami engem illet, továbbra is felelősen kívánok dolgozni az Európai Unió érdekében. A derű, az optimizmus és a határozottság jegyében. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm Michel Barnier-nak. Most pedig a tanács nevében Tuperainen asszony kap szót, tessék. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A jelenlegi bizonytalanságok ellenére, legalábbis brit oldalon, nyitottnak kell maradnunk új gondolatokra, javaslatokra, hát ha ez áttörést hoz, miközben megfelel az elveinknek. A rendezett brit kilépés továbbra is prioritás kell, hogy maradjon. Az utolsó pillanatig nem szabad feladnunk a reményt, hiszen óriási negatív következményekkel járhat egy hard Brexit. Egészen addig folytatnunk kell a felkészülést, minden lehetőségre fel kell készülnünk, célzott intézkedéseket beleértve annak érdekében, hogy a potenciális káros hatásokat csökkentsük ehm, a polgárok és a cégek érdekében. Ugyanakkor, hölgyeim és uraim, készen kell állnunk arra is, hogy az 50-es cikk szerinti időszak meghosszabbítását jóvá hagyjuk, de csak akkor, hogyha ez megfelelően indokolt kérés, ami a brit féltől, kormányzatól érkezik. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a türelem erény, és most különösen fontos, hogy türelmesek legyünk, számítunk az önök együttműködésére a folyamat minden szakaszában. Köszönöm tehát még egyszer az önök véleményét, kérdéseit, megjegyzéseit és a hozzászólásaikat a vita során. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Grazie! Köszönöm, miniszterasszony, és kettő állásfoglalási indítványt kaptam. A vita lezárásaképpen ezzel a vitát lezárom, és a szavazásra ma kerül sor. Most pedig rátérünk a szavazásra, és egy percre felfüggesztem az ülést, hogy mindenkinek lehetőséget adjak, hogy nyugodtan elfoglalja a helyét. Allora riprendiamo. Folytatjuk az ülést. Il gruppo ID e i deputati. Az eh, ID és a függetlenek eh, néhány módosítást jelentettek be a delegációkba való kinevezések tekintetében. A döntések a mai napi jegyzőkönyvbe kerülnek be, és a mostani bejelentéstől kezdve már hatályosak. Megkezdjük a szavazást. Holt jelentés. Költségvetési módosítás. Egy szavazás van, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? La votazione. Lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadtuk. szintén Howard jelentés. Költségvetés modisítási tervezet. Megadom a szót az előadónak. Két perce van, tessék. Nincsen. Mr. President, first I would thank the Elnök úr, mindenek előtt szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és a titkárságnak a dossziével kapcsolatos munkát. Nagyon rövid leszek, de fontos, hogy feljegyzőkönyvbe kerüljön, amit mondok. Kicsit más ez a költségvetés tervezet. A 2019-es költségvetési tárgyalások tavaly decemberben zárultak le az egyeztetések a parlament, a tanács és a bizottság között. A végső elemet majd 2019 során egy pótköltségvetésben fogjuk beterjeszteni. Ma eh, két programot eh, fogunk eh, itt jóvá hagyni. Ez befolyásolja majd a gazdaságot pozitívan, a mm, Horizont 2020 és a Life Plus, és plusz 20 millió eurót fog kapni a, az első program, a Horizon 2020 pedig 80 millió eurót, és ez a klímaválság kapcsán különösen fontos. Ez a költségvetés tükrözi a valóságot, ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Az, az Unió együtt sokkal többet tud elérni, mint külön-külön a tagállamok. Kérem, hogy támogassák ezt az előterjesztést. Grazie. Köszönöm. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. No votato tutti. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Apprová. Elfogadtuk. Muresán jelentés. Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás az Európai Unió szolidaritási alapjából. Egy szavazás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Howard jelentés költségvetés módosítási tervezetről. Egy szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jonka jelentés. Európai Globalizáció Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Egy szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. állásfoglalási indítvány az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból. Négyes bekezdés, két részben, első rész, készfeltétele mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, készfeltartással megnyitom, a, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es bekezdés két részben. Első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, készfeltétellel mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 14-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 17-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. D. Preambulum első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. K. Preambulum eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Preambulum N mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az állásfoglalásról szavazunk népszerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel. Köszönöm a szavazatmagyarázatok megkezdéséig néhány percre felfüggesztem a ülést. Köszönöm. Kollégi! Kedves kollégák, folytatjuk az ülést a szavazatmagyarázatokkal. Kérem, hogy azok a kollégák, akik nem kívánnak részt venni az ülésen, hagyják el a termet, hogy folytathassuk az ülést. Dear colleagues, we have to... Kedves kollégák, folytatnunk kell az ülést a szavazatmagyarázatokkal. Mindenkit kérek, hogy a, ha nem akar részt venni az ülésen, akkor hagyja el a plenáris termet. Köszönöm szépen, kérem, hogy tartsák tiszteletben a kollégákat. Dear colleagues, I kindly ask... Kedves kollégák, még egyszer kérem, hogy aki nem akar részt venni az ülésen, hagyja el a plenáris termet. Köszönöm. Procediamo con le dichiarazioni. Folytatjuk az ülést a szavazatmagyarázatokkal. Szavazatmagyarázat az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból állásfoglaláshoz. Körtén Darling szó egy percen. La collega Kirsten Darling. Kirsten Darling kolléga lemond a felszólás idejéről, úgyhogy Fondra kollégát hallgatjuk meg egy percben. Well, kollega Vondra does not work. Nem működik. It does not work. Nem működik. Does it work? Működik? Igen, köszönöm szépen nem szavaztam meg ezt az állásfoglalási indítványt, mert itt egy vállásról van szó, és úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen lesz a jövőbeni kapcsolat. Az nem lehet konfliktusos. Próbáljuk megerősíteni a brit parlamentet, és a megállapodás tekintetében. Már háromszor elutasították ezt. És emlékszem, hogy amikor Csehországban, Csehszlovákiában vállás volt, ahhoz, hogy sikeres legyen a vállás, nagy lelkűségre volt szükség. És ugyan nagy lelkűségre van szükség, ugye az Európai Parlament részéről is, a nem volt konfliktus, és nem volt háború a csehszlovák vállás után, Úgyhogy mit keresünk ezzel? Dzsikui, thank you very much. Köszönöm szépen. Sojdrova képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ugyanabból az országból érkezem, mint Fondra kolléga. Én megszavaztam az állásfoglalást pontosan azért, mert tiszteletben tartom a brit parlament határozatát, amely azt mondja, hogy az Egyesült Királyság nem hagyhatja el az Európai Uniót megállapodás nélkül. És pontosan ezért az Európai Parlament korrekt módon reagált erre, és reagál erre, amikor egy újabb halasztást javasol, hogyha nem születik meg a tényleges megállapodás. Nem erősítő, nem erőltetünk semmit az Egyesült Királyságra, nem erőltetjük rá a mi megállapodásunkat. Egy olyan megállapodásról van szó, amit a miniszterelnökük aláírt. Módosítókat és változtatásokat kérhetek, kérhetnek, de a miniszterelnök nem kért ilyet. Az Európai Parlament nagyon is türelmes, Láttuk ezt a fő tárgyaló beszámolója alapján is. Hogyha az Egyesült Királyság bármilyen módosítást javasol, akkor azt meg tudjuk tárgyalni. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Porrit képviselője szó, szóval egy perce van. Now it's working. It's not coming on. Okay. I have voted in megszavaztam ezt az állásfoglalást. Nem azért, mert azt akarom, hogy végrehajtásra kerüljön, tehát bármilyen formális Brexit káros lesz, de a szöveg elismeri azt, hogy lehetőség van a határidő kitolására, hogyha nincs megállapodás, és így az Egyesült Királyság számára ez egy demokratikus lehetőséget ad, például választást, általános választást, ahogy az 50-es cikk ez tartalmazza. Szeretnék köszönetet mondani az Európa barátoknak itt a parlamentben, akik folyamatosan bizonyítják a szolidaritásukat velünk szemben, a veszélyes nacionalista, populista irányvonalakkal szemben hiszen ők csak azért jelennek itt meg, hogy a pénzüket fölvegyék. És nagyon fontos, hogy a közös nemzeti érdeket képviseljük, de sajnálatos módon itt a Danexit 10-ben nem ezt tapasztaljuk. Ugyanakkor van egy erős Európa barát mozgalom az Egyesült Királyságban, és ahogy korábban el is hangzott, az Európa barát kollégáim többségben vannak itt, és úgy, gondolom, hogy továbbra is együtt kell, hogy dolgozzunk, hogy legyőzzük a nacionalistákat, a populistákat, hogy ők ne győzedelmeskedjenek. Kedves kollégák, kérem, mindenki tartsa be a felszólalási idejét. Köszönöm szépen. Patten képviselője szó, egy perce van. nemmel szavaztam Ferhofstadt úr birodalmának az állásfoglalására. Én egy tiszta, világos kiválást akarok. Miért? East Van 50% szavazott a kilépés mellett, 17,4 millióan az Egyesült Királyságban a demokratikus többség volt a kilépés mellett. Az elmúlt három órában itt az Európai Parlamentben figyeltem, meghallgattam az összes képviselőt, és ezeknek az embereknek mondom, hogy ők csak akkor hogyha csak akkor figyelnek arra, amit a britek akarnak, amikor az ő érdekükkel együtt. Bárnyél világosát tette, hogy backstoppal vagy anélkül nem menekülhetünk a Vám Unióból, ez a 17,4 millió eh, brit, eh, ideje van, hogy eh, kilépjünk tisztán, egyértelműen. Thank you, grazie mille. Köszönöm. Húk képviselője a szó, egy perce van. Alelnök úr, támogattam az állásfoglalást, mert ez elismeri azt, hogy van még lehetőség arra, hogy leállítsuk a Brexitet, visszavonjuk az 50. cikket. Azért szavaztam így, mert Johnsonnak nincs többsége a brit parlamentben, ezért küldte kényszerszabadságra a parlament, és ezért blokkolja -e azt, hogy lehessen egy újabb népszavazás. A 2016-os népszavazás nem volt egyértelmű, sok volt a hazugság arról, arról, hogy Törökország majd csatlakozik az EU-hoz. Nincsenek itt török képviselők sajnos, de Johnson azt mondta, hogy jobban fogunk járni az EU nélkül. A 2016-os döntés elavult régi, 2019-es Nagy-Britannia egy teljesen más ország, a fiatalok az EU-ban akarnak lenni. Senki nem szabadott arra, hogy hiány legyen élelmiszerből és gyógyszerekből, hogy ne lehessen közlekedni az autópályákon. Sokkal több mindent, nagyon sokkal jobban tudnák csinálni, többség minket támogat, egy remek ország vagyunk. Köszönöm. Bérder képviselő, a szó egy perce van. Today I vote... Ma igennel szavaztam a parlament Brexit indítványára. Nem tetszik nekem a mélyféle megállapodás, sem a Brexit, sőt gyűlölöm ezt. De az emberek jövőjéről van szó, Boris pedig csak a saját pártérekét követve játszik ezzel. Ha van lehetőség, le kell állítani a Brexitet. John Swinson és a liberális demokraták elkötelezettek az EU és az EU polgárok mellett, eh, hogyha eh, mi lennénk eh, kormánya, leállítanánk a Brexitet, visszavonnánk az 50. cikket, az EU-ban akarunk maradni. A Brexit kapcsán a felelősségünket tükrözi ez az állásfoglalás. Az emberek élete nagyon felbojdult. Az EU kormányai mindent meg kell hogy gyors megoldást találjanak. A, a, az á, polgás, állampolgársághoz fűző szerződő jogokat nem szabad eh, megsérteni. Én mindig eh, a mellett fogok láncsát törni, ami a legjobb az Egyesült Királyságnak és az EU-nak. Még eh, van időnk, hogy megszavazzuk a megállapodást, vagy pedig bemaradjunk az EU-ban élvezve annak minden előnyét. Köszönöm. Gibson képviselője szó, egy perce van, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Én is megszavaztam ezt az állásfoglalást, és kérem a parlament támogatását. Világossá hát szeretném tenni, hogy én nem támogatok semmilyen Brexitet, attól függetlenül, hogy egyezménye vagy egyezmény nélkül. Azt gondolom, hogy a Brexit rossz az Egyesült Királyságnak és rossz az Európai Uniónak. És folytatom a munkámat a Brexit elleni kampányban. Ez nagyon fontos ez az állásfoglalás, mert kiemeli azt, hogy az Egyesült Királyság parlamentje elfogadott egy olyan törvényt, amely azt követeli a miniszterelnöktől, hogy meghosszabbítsa az idő, az idő meg, kilépés előtti időszakot, és vagy viszont ennek indoklása kell, hogy legyen, vagy egy referendum, vagy egy új választás, stb. Boris Johnson nem a polgárok érdekében politizál, bezáratta a parlamentet, és mindenáron a Brexitet akarja keresztül boxolni, diktátorként viselkedik, és demokratikus folyamattal kell őt megállítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót Havard képviselőnek, egy percre, tessék, öné a szó. Ez nem egy terv volt, most úgy tűnik, hogy nem tervünk van, hanem a túlélésért küzdünk. Ahelyett, hogy megállapodtunk volna, a lehető leggyengébb pozícióból tárgyalunk tovább. A leggyengébb pozíció az, hogy egyszerűen nem lesz deal, nem lesz megegyezés. Egyáltalán nem igaz, hogy elvesztettük volna a szuverenitásunkat. A piaci realitás fog diktálni nekünk, teljes iparágakat kell majd majd feláldozni, a részvények árai csökkenni fognak, minden egyes polgár jövedelmét, jövedelme csökkenni fog. Ez a valóság a brexit kapcsolatban nem az, amit mondogatnak, amit ígérgetnek azzal kapcsolatban, hogy mi lesz Nagy-Britannia sorsa az Európai Unión kívül. Elég hamar rá fogunk jönni, hogy a nemzeti szuverenitásnak elég komoly korlátai vannak az Unión kívül. A demokrácia rendkívül fontos, és ennek segítségével le kell leplezni a hazugságokat, újra a brit nép kezébe kell adni a döntés lehetőségét, ha tudják meg, milyen negatív következményekkel jár a Brexit. Köszönöm szépen, Híver képviselő következik egy percre, tessék. Köszönöm szépen. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy Nigel Farage még mindig Brexit mellett száll síkra az országomban. A Brexit lehet, hogy önöknek negatív következményekkel lesz, mert már nem fejhetik meg a brit tehenet, de ne felejtsék el, hogy a brexit tett támogató legnagyobb brit párt itt áll, itt képviseli a brit választókat, és emellett ki fogunk állni. Ami hát a hogy mi, hogy ezek viszony eh, kiegyensúlyozott lett, lenne, és tisztességes lenne, hát ezen csak nevetni tudunk. Eh, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy eh, szakítsunk az Európai Unióval, kilépjünk az Európai Unióból. Az én országomban az egyezmény nélküli kilépés támogatottsága növekszik. 2016-ot ismételjük meg, a referendumot ismételjük meg, újra mellette, a referendum mellett fogunk szavazni, mindenképpen kilépünk az Európai Unióból. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló, Netzinga képviselő, egy perce van. Először is szeretnék összetett mondani ezért a gyönyörűséges demokratikus intézménynek, hogy támogatják az Egyesült Királyságot, hogy ennyire türelmesek vagyunk, hogy további halasztást is meg tudnánk esetleg szavazni. Nagyon borzasztó lenne az Egyesült Királyság és sok EU állampolgár számára a megállapodás nélküli kilépés. Az EU-ban például Európából importált, Angliában, vagy az első Királyságban Anglia, Európából importált gyógyszertől függenek nagyon sokan, és hiányok fognak kialakulni például a gyógyszer területén. Senki nem tudja azt garantálni, hogy valóban abban a szállítási káoszban, ami a megállapodás nélküli kilépés követi, a gyógyszer el fog jutni a gyógyszertárak polcára. Pontosan a sérülékeny állampolgárokat kockáztatjuk az ő helyzetüket a leginkább. Ezt a kockázatot szeretnénk megelőzni, és ezért az Egyesült Királyságban és a parlamentben, és itt is a parlamentben fölépünk azért, hogy ez ne következhessen be Nincs mandátum arra, hogy megállapodás nélküli kilépés bekövetkezhessen, és nem tagadhatjuk meg a legfontosabb gyógyszereket a szomszédainktól. Hosszú távon bármilyen Brexit megállapodás rosszabb helyzetet alakít ki az Egyesült Királyság állampolgárai számára. Köszönöm szépen, Dobni képviselője a szó egy percben. Először is szeretném elmondani, hogy gyönyörű látni, hogy néhány brit képviselő most itt felszólal, de a vita alatt hol voltak? Lehet, hogy a bárban fogyasztottak éppen valamit, és hazugságokról van szó, féligasságokról van szó, vádakról van szó, rossz képviseletekről van szó. Diktátor alatt működnek a britek, hát a diktátorok nem írnak ki általános szavazást, ugye? És amikor általános szavazást írnak ki, akkor nagyon jól tudják, hogy mi lesz ennek az eredménye Midland területén, Északon, Walesben is, és pontosan ezért Jeremy Corbyn elnök, hogy föllépjünk, hiszen a dolgozókat árulja el. Az én körzetében több mint 70% úgy döntött, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. Nem számít senkinek, hogy a britek mit mondanak ebben a parlamentben. Ez a parlament nem tartja tiszteletben a briteket, nem a briteket képviseli, és nem fogja megakadályozni azt, hogy 17,4 millió szavazó ellenében lépjünk föl. Viszlát, örömmel! Köszönöm szépen! Pálmer képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, eh, alelnök úr. Szeretném kimondani az igazságot, hogy az állásfoglalásban ez a szöveg, ez tényleg eh, finoman fogalmaz. Az állampolgári jogokkal kapcsolatban az EU eh, állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, az ő jogaik védelme tekintetben teljesen káosz fog kialakulni a tekintetben a megállapodás nélküli kilépés. Ez az ország, amelyben én élek, és amelyet én szeretek, de amely a hazát biztosít EU állampolgárok számára is szolgáltatásokat vesznek igénybe, évtizedek óta adót fizetnek az Egyesült Királyságban. Ők sokkal többet érdemelnek, mint egy szimbolikus státuszt. Az én üzenetem az Egyesült Királyságban élő EU állampolgárok számára, akiket én képviselek a saját választókörzetem tekintetében, és az itteni barátaimnak is. A mi hazánk jobb, mint ez. Az EU állampolgárok ennél jobbat érdemelnek. Thank you. Grazie. Köszönöm szépen. Grafi képviselő következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Igen, szavaztam az állásfoglalásra, de igazából nem is tudom, mi ez a Brexit. Az Egyesült Királyság elmúlt két évtizedére visszatekintve ebben az állásfoglalásban a foglalkoztatás, a szociális jogok állnak a középpontban. Az EU állampolgárok, akik az Nagy-Britanniában dolgoznak, és az egészségügyi rendszer előnyeit élvezik, tényleg veszélyben vannak. Itt a parlamentben azt is láttuk, hogy nagyon is csökkennek majd az EU polgárok jogai az Egyesült Királyságban a Brexit után, különösen, hogyha a megállapodás nélkül történik a kilépés. Üdvözöljük az állásfoglalás, mert ez az Egyesült Királyságban élő EU polgárok számára biztosítja azt, hogy a jogaik a továbbra is az EU számára a legfontosabb prioritást jelentik. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló Bounting képviselő egy percben parancsoljon. Tisztelt kollégák, ez a legkeményebb szavazat, amit valaha is leadtam. Teljes szívvel üdvözlöm a parlament elkötelezettségét, hogy az 50-es cikk időtartamát meghosszabbítsuk, de bármilyen kilépési megállapodásról meg kell szavazatni újra a briteket. Hogyha most referendum lenne, és ebben benne lenne a e, maradjunk oció, meg vagyok győződve arról, hogy megnyernénk ezt a szavazást, és leállíthatnánk a Brexitet. Azért, mert most a fiatal fiatalok is elmennének szavazni. A fiatalok dühösek Nagy-Britanniában. Eh, a eh, fiatalok eh, három éve nem ment el szavazni 2016-ban, de most, és van nagyon sokan most lett érték el a szavazó korhatárt, és ők a maradásra szavaznának kérem az európaiakat, hogy a tanácsban lévő vezetőiknek, vezetőik azért küzdjenek, hogy a fiataljainknak lehessen jövője, és legyen egy új szavazás. Köszönöm szépen. Benén képviselő egy percben parancsolja. Köszönöm. Szeretném megmagyarázni, hogy miért szavaztam igennel egy olyan állásfoglalásra, ami támogatja az EU és az Egyesült Királyság közötti már gyakorlatilag elfogadott megállapodást. Azért szavaztam igen, mert ez nyitva adja a lehetőséget, hogy az Egyesült Királyság felülvizsgálja a döntését, és akár kormányváltás legyen. És ezzel támogatjuk azt, hogy az 50. cikket meghosszabbítsuk, amíg az Egyesült Királyság bizottság új döntést hoz. A no deal Brexit katasztrófa lenne a brit gazdák számára, az EU 27-ekbe irányuló exportunk 97 százaléka, és a gabonafélék marhahús exportja súlyos veszteségeket szenvedne, sok ember veszíteni el a kereseti lehetőségét. Továbbra is biztosítani kell azt, hogy az Egyesült Királyság tagja maradjon az Európai Uniónak. Köszönöm szépen, Davis képviselő egy percben. Tisztelt elnök úr! Én eh, le akarom állítani a Brexitet, nem irányítani akarom. Ebben a parlamentben az európai értékeket képviseljük. Én brit és liberális szemmel is nézem a világot. Eh, egy, a szabad eh, gazdaság, amiből mindenki előnyt kovácsolhat, a környezetvédelem, aki mindenkit megvéd. Nem akarok most nem akarom, hogy kizárjanak bennünket abból az intézményből, amely dönt a jövőnkről, nem akarok elbújni a kihívások előtt, itt akarok maradni az Európai Unió központjában, én maradni szeretnék, egy értelmű a, az üzenetem a fenébe a Brexit-tel. Thank you, grazie mille. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Adesso la parola. Most megadom a szót Ágyú Szeliba képviselőnek egy percet tessék. Ahogy a Brexit határideje egyre közeledik, és egy, egy, ennek során egyre nagyobb az esély arra, hogy egyezmény nélkül lépünk ki, és káosz lesz egyetlen egyezmény sem tudja katasztrófát enyhíteni, amelyet el kellene mindenképpen kerülni. Sajnos a bizonytalanság egyre, minden órával növekszik. Az elsődleges prioritásunk az kell, hogy legyen, hogy megóvjuk a polgárok jogait, a brit állampolgárok és az európai, tehát az Európai Unióban élő britek és a Nagy-Britanniában élő európaiak jogait. A hard Brexit nagyon káros lesz a gazdaság számára több millió munkahelyet fenyegethet. A második prioritás az kell, hogy legyen, hogy, hogy az üzleti vállalkozásoknak, munkavállalóknak garanciát nyújtsunk arra, hogy a terheket a lehető legkisebb mértékre csökkentjük. Illetve Írország is nagyon, ö, szerepe is nagyon fontos, hogy az Írországra gyakorolt negatív hatás, az ír határa gyakorolt negatív hatás is rendkívül fontos. Konstruktív párbeszédet kell folytatni annak érdekében, hogy elkerüljük az egyezmény nélküli kilépést. Ez legyen az elsődleges feladatunk. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Demizsa képviselőnek egy percre tessék. Köszönöm szépen. Én üzleti vállalkozóként nem tudom megérteni, hogy bármelyik vállalkozó is miért akarja föladni 500 ezer embert számláló piacát egy 65 milliós piacért. Hát ez végül is egy érett gyümölcs, amit már csak le kellene szakítani. 500, 500 e- millió emberről van szó, akik megvásárolják a termékeket. Én, én 5 év alatt egy millió dollárnyi nyereségre tettem szert, mert 300 millió embert értünk el azzal az üzleti vállalkozással, eh, amit felépítettem az elmúlt időszakban. A versenytársaim, akik csak Nagy-Britanniában árusítottak, nem tudták fenntartani eh, ezt a sebességet. A vállalkozók mit fognak csinálni, hogyha kilépünk? most vagy Dublinba, vagy Frankfurtba, vagy Párizsba helyezik el a, át a székhelyüket, és ide viszik majd a munkahelyeket. Ezzel tulajdonképpen a Brexittel saját magunk alatt vágjuk a fát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fordán képviselő, szóval egy perce van. Petenor nem igazán érti, hogy a szavazók 62%-a nem ugyanaz, mint az emberek 62%-a. Ez is egy hazugság. Láttuk, a botrányok során, hogy a kormány célja igazából az, hogy megossza a családokat. Ez a tervük újra. Európa egy család, nemzetek emberek családja. A, a családokból ugye megvan a lehetőség, hogy elutazzanak máshova, a, ez a britek számára is igaz, és az Európai Unió többi országára is igaz. Az nemzetek európai családja tekintetében én nem hiszem, hogy fel kéne állítani a brit családot. Két nemzethez, két unióhoz tartozunk, a brit unióhoz, meg európaiak is vagyunk. 218 éves a mi uniónk, és Johnson és Farage szabotálni akarja ezt a történelmet. Észak-Írország számára, és egyébként a Skócia számára is nagyon hátrányos lesz ez. Az angolok nagyon sokszor próbálták a skótok jogait korlátozni és megszegni, és hogyha Johnson tovább tud lépni, akkor sajnos a helyzet romlani fog. Thank you. Köszönöm szépen. Ricsi képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam az ásolást. A december 2-án a belfasti megállapodás, a legutolsó béke megállapodás, ami az Európán belül megszületett, most volt ennek a 20. évfordulója, és ezt pontosan az Európai Unió garantálta. Szombaton én félek, hogy ez a béke nem fog fönnállni, hogyha be kell, hogy következzenek a hazugságoknak, a félrevezetett kampánynak, és a mindig hiányzó Nigel Farage szavainak a következményei, ha bekövetkeznek. Egyszerűen ő, neki nem számít az egész. Köszönöm. Kelly képviselője a szó egy percben. Nem, elnézést. Én tévedtem. Polcsák képviselője a szó egy percben, tessék. Köszönöm, elnök úr. szeretném megmagyarázni a szavazatomat. Természetesen tiszteletben tartom a brit emberek szavazását, véleményét a Brexit népszavazáson. Ugyanakkor úgy gondolom, nagyra értekelendő az állásfoglalás, hiszen további halasztást ad lehetőségé a lehetővé a Brexit határideje vonatkozásában. Az Európai Bíróság alapján is az 50-es cikket egy oda vissza lehet vonni. Számomra nagyon fontos, hogy megvédjük az azokat az állampolgárokat, akik EU állampolgárok és az Egyesült Királyságban élnek. Továbbá az emberek békés együttélését sem kockáztathatjuk. Itt az ilyen szigeten található két országról van szó, úgyhogy ilyen tekintetben is nagyra értékelem az állásfoglalást. Szeretnék reagálni arra is, amit a Brexit pártbeli képviselők mondanak azért ülnek itt, mert az európai szavazási rendszer miatt itt ülhetnek. A brit rendszer alapján nem lenne itt a helyük. Kelly képviselő egy perc. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültem annak, hogy részt vettem a ma délelőtti vitán, amelynek tárgya az volt, hogy az Európai Királyság kilép az Európai Unióból. Nagyon sok képviselő mondta el, hogy miért eh, támogatják ezt az állásfoglalást. Szó volt a backstopról, és arról, hogy a eh, nagypénteki megállapodást eh, támogatják, és ez nagyon fontos képviselők számára. 544-en szavaztak igennel, ehhez egy nagyon nagy többség a parlamentben. Annak is nagyon örültem, hogy az is elhangzott, hogy a képviselőkörömmel meghosszabbítanák a még tárgyalásokra szánt időt, hogyha Boris Johnson ezt kéri. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos nap az Egyesült Királyság és az EU számára egyaránt. Köszönöm szépen. Következik Helen képviselő. Köszönöm, alelnök úr. Lehet, hogy nem ez volt a szándék, de itt a kollégák a parlamentben sokkal kevésbé valószínűvé tették a rendezett kilépést. Az Egyesült Királyság sok elfogadhatatlan engedményt tett a megállapodás kapcsán, 39 milliárd eurós számlának a kifizetése, ezt még nemzetközi bíróság nem ítélné meg. Tehát van egy kilépési mechanizmus, de a backstoppal és azzal, hogy ragaszkodtak ehhez a ponthoz, ebben a nyilatkozóban a parlament szinte lehetetlené teszi a rendezett kilépést, az, hogy ebben a két fél barátsággal megegyezzen. A Brexit válságot kik szenvedik meg? Ugye a ők mindig azt mondják, hogy itt a Brexit válságot az okozza, amit az ellenzék csinál a parlamentben, akik, akikkel majd leszámol a nép, amit hasonló kerül a választásokra. A parlament intézmény legitimitásának a csorbulása tulajdonképpen a járulékos vesztessége a történetnek. Köszönöm szépen. Tomsz képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom azt, hogy sor kerül a Brexitre. A Brexit igazából nem lehetett cél, ennek senki nem lesz nyertese ennek a történetnek. Meg kellene próbálnunk a károkat korlátozni, csökkenteni a határidőt meghosszabbítható, de csak abban az esetben, hogyha ez indokolt, mondjuk választások, vagy nép, új népszavazás miatt, vagy hogyha ratifikálnák a kilépési megállapodást. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a saját állampolgárainkat meg tudjuk védeni. Nagy-Britanniában most Európát hibáztatják, hogy mi vagyunk a Fekete Péter. Hogyha megállapodás nélkül lép ki az Egyesült Királyság, akkor a britek lesznek egyedül azok, akik a saját polgáraik előtt felezért felelősek lesznek. Köszönöm szépen elnök úr, amikor Németországból az Egyesült Királyságba költöztem 20 évvel ezelőtt, én egy olyan országba érkeztem, amely nyit, nyílt tártkarokkal várt engem. A brit EU-s tagság jogokat, garanciákat adott számomra, és egy olyan országba tette lehetővé, hogy az életemet felépítsem, amelyet szeretek. De több millió európai állampolgárral együtt a félelem és a bizonytalanság atmoszféráját éljük most át Boris Johnson megígérte azt, hogy nem kerülünk hátrányos helyzetbe a Brexit miatt, de ezt az ígéretét is megszegte. Technikai problémák merültek fel a az egyezménnyel kapcsolatban, és nagyon sokan nem tudják a jogosultságot bizonyítani. Egy olyan rendszerre van szükség, amit könnyű használni, amiben könnyen nyilvántartásba vehetik, vetethetik magukat az embereket, és nem egy olyan rendszerre, ahol több évre visszamenőleg millió dokumentumot kell benyújtani ahhoz, hogy a jogosultságunkat a maradásra bizonyítsuk. Ezért szavaztam az állásfoglalás mellett, de nézzünk szembe a tényekkel. Az Európai Uniós polgárok jogait csak úgy tudjuk garantálni Nagy-Britanniában, ha leállítjuk a Brexitet. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök. Lezárom a vitát. Most a felszólalók tekintetében, ugye mivel a legtöbb felszólaló brit volt, azt hittem, hogy a brit parlamentben ülök, 15 óráig felfüggesztem az ülést. Köszönöm.